elnök, akinek ezt a beszédet el kell mondania, nagyon nehéz helyzetben van. A parlament akarta, hogy az európai választások során kerüljön megválasztásra a bizottság elnöke, és most ezt a beszédet minden képviselő nagyon nagy izgalommal várja és azt hiszem ma együtt büszkék kell, hogy legyünk arra, hogy ez az első olyan az Unió State of the Union beszéd, akit olyan bizottsági elnök mond el, akik az lejárás keretében került erre a posztra, amit a mi parlamentünk kezdeményezésére nagyon demokratikus módon bonyolítottak le. Most eh, egy eh, a menekült válság és a borzasztóan nehéz eh, gazdasági helyzet kezelése következtében nagyon nehéz helyzetben vagyunk, és háborúk zajlanak Európa kapuinál. Segítenünk kell megoldani ezeket a válságokat, hogy befejeződhessenek a háborúk. Az unió helyzetéről szóló beszéd kapcsán világosan válik, hogy jó a munkakapcsolat az Európai Parlament és a bizottság között. Ez most olyan óra, amikor az európai intézmények együtt meg tudják mutatni, hogy ők, a közösség szervezetei készek állnak arra, hogy közösségi szellemben cselekedve nézzenek szembe a kihívásokkal. Jean-Claude Juncker ma először ebben a funkcióban számol be az unió helyzetéről. Juncker elnök úr, most megadom önnek a szót, és kérem, hogy ismertesse meg velünk azokat a javaslatokat, amelyeket ön terjeszt az Európai Unió elé, itt az Európai Demokrácia Házában, az Európai Parlamentben. Juncker elnök úr, öné a szó. Sehr verehrter. Igen, tisztelt elnök úr, tanácsi elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim képviselő, hölgyek és urak. Kellemes kötelességemnek teszek eleget, és persze ez egyben öröm is jár, örömmel is jár számomra, hogy az Európai Bizottság elnökeként rövid életem során először ö, önnek, önöknek számot adjak az Európai Unió állapotáról. Amikor még luxemburgi miniszterelnök voltam, legalább húszszor tartottam a nemzet helyzetéről hasonló beszédet, és alap helyzetben egy ilyen beszédnek a retorikája, stílusa ö, ö, érzelmeket kelt, de mindig azzal kritizáltak, hogy túl hosszú beszédeket tartottam. Önök is ezzel fognak ma engem kritizálni. Önök közül néhányan tudják, hogy milyen okokból nem tudtam optimális körülmények között készülni a mai felszólalásomra. Ez a mai beszéd egy keretmegállapodás részeként született, amelyet az Európai Parlament kötött az Európai Bizottsággal. És ez a keret azt mondja ki, hogy az Európai Bizottság elnöke az első szeptemberi plenáris ülésen a parlament számára rendelkezésre kell, hogy álljon, kérdésekre kell válaszolnia, be kell számolnia, hogy mit tett eddig, és mit tervez a következő hónapokban tenni a bizottság elnökeként, tehát elszámolással tartozik az Európai Parlament felé. Ez az Európai Bizottság és Parlament működési rendjének, tehát normális része, és az Európai Parlament elnökének, Martin Schulznak és a tanács elnökének, a luxemburgi elnökség vezetőjének előzetesen már eljuttattam az Európai Bizottság tervezett prioritásait, és persze önöknek, a parlament elnöke ezt tovább küldte, és erről a szövegről gondolkodhattak, a tíz prioritás megvalósításán dolgozik a bizottság is, és erről kéne most beszélnem, hogy hol tartunk ezekkel. Nem fogok minden részletkérdésbe belemenni, csak utalok arra, lehet, hogy ez udvariatlan, de szükségszerű, hogy a tényszerű adatokat, számokat az írott szövegekből olvassák, illetve Timmermans alelnök úr által köröztetett anyagban olvassák el. Folyamatos intenzív levelezésben álltam a parlament elnökével, ön eljutatta önöknek az eddigi írásbeli anyagokat. Mint az Európai Bizottság első olyan elnöke, aki nem kerülő utakon, hanem közvetlen választással kerültem erre a posztra, és akit az Európai Parlament is megerősített a posztján. Kezdetől fogva, de még az előtt is, amikor pályáztam erre a posztra, tavaly június 14-én mm, írott szövegemben leszögeztem, hogy a bizottság elnökeként eh, politikusként és nem eh, technokrataként kívánok működni, és eh, a demokratikus eljárás rendet a legszigorúbban követni kívánom. Ha azt mondom, hogy politikai feladatnak tekintem a munkámat. Ezt a, a szó legnemesebb értelmében mondom. Mert valamennyien politikus emberek vagyunk, ha nem is mindenki politikus szakmáját tekintve. Minden ember gondolkodik a közügyeken, tesz valamit a közért, és a politizálás nem azt jelenti, hogy mindent el kell politizálni, mindenből politikai kérdést kell csinálni, de ö, meggyőződésem, hogy ö, jelenleg a mai időkben nagyon kevesen ússzák meg azt, hogy elgondolkodjanak a közügyein. Mert a jelenlegi helyzet nem business as usual, nem megszokott, és aki manapság bizonyos szavakat, mint például a szociális szót a szájába veszi, vagy a fenntarthatóságot, vagy az ökológiát, az ökonomiát, a, akkor mindig politizál, mert ezek a szavak ö, ö, mélyen politikai tartalmakat ö, rejtenek, és eljött az idő, hogy szembenézzünk magunkkal. A nyíltság, nyíltságra van szükség, nem lehet, ha akarnánk sem, bár nem akarjuk, azokat a súlyos kihívásokat a szőnyeg alá seperni, amelyekkel az Európai Uniónak jelenleg szembe kell néznie. Az Európai Unió, és nem akarok itt pessimista hangulatot kelteni, de nem jó állapotban van. a bizottság elnökeként az európai demokrácia képviselőjének, az európai népek képviselőjének, ha ezt mondja, annak oka van. Nem akarom szebbre festeni a képet, mint amilyen. Az Európai Unió nincs jó állapotban. Hiányzik Európában, az Európai Unióban. Az Unióból hiányzik az európaiság, és az európai létből hiányzik az Unió. Das müssen wir ändern. Ezen változtatnunk kell. És most kell ezt meglépnünk közös fellépéssel. Ha a megkapott mandátumnak meg akarok felelni, amit a választóktól és önöktől kaptam, akkor szembe kell néznem ezekkel a tényekkel. Önök idegesek lesznek, ha már hallják az Európai Unió kifejezést, szól az elnök úr a jobb felé. Ne szakítsanak félbe. Nem tudok minden mondatom után önöknek reagálni, amit önök mondanak és bekiabálnak, az nem méltó. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Bármi is legyen a bizottság munkaprogramja, a mai első prioritás nyilvánvaló, hogy mi a menekült válsággal kell foglalkoznunk. Az év eleje óta majdnem 500 ezer ember kelt Európa irányába útra, ezeknek a többsége Szíriából menekül, ahol az iszlám állam ö, nagy területeket fordított el. Líbiában és Eritreában is hasonló a helyzet. 200 ezer menekült érte el ö, Európa határait, 150 ezer Magyarországot ö, ezek közül. Ezek nagyon nagy számok. They are frightening. Olaszországot 120 ezeren, de nem vagyunk gyávák. Bátor, összefogott fellépésre van szükség, ez méltó hozzánk, a tagállamokhoz és az intézményekhez. Mielőtt bármi másról beszélnénk, a humanitárius és az emberi méltósághoz szükséges elvekkel, hogy meghatározzák gondolkodásunkat. Történelmi pillanatokat élünk. Mi, európaiak, mi itt mindannyian európaiak, önök saját identitásukat is kétségbe vonják? -e? Jó, elfogadom, hogy önök nem európaiak, jó? Tehát a mai ö, kihívások kapcsán meg kell őriznünk emberi méltóságunkat, elveinket, nem szabad félnünk. Európa kiált már nagy kihívásokat, ne felejtsük el, hogy Európa kontinens ahol szinte mindenki volt valaha menekült történelme során. Közös történelmünk azt mutatja, hogy politikai vagy vallási üldöztetés miatt mindig is milliók menekültek Európában innen-oda, a huganották Franciaországban, a zsidók, a szintik, a romák és sok más népcsoport menekült Németországból a náci ö, időszak alatt a 30-as, 40-es évek során. A spanyol köztársaság pártiak menekülté váltak Dél-Franciaországban a polgárháború idején, miután a polgárháborúban vereséget szenvedtek. A magyar 56-os forradalmárok Ausztrián keresztül menekültek ö, Európa minden országába, miután az 56-os forradalmat leverték a kommunista hatalom és elnyomás elleni forradalmat, miután a szovjet tankok leverték. Csehek, szlovákok kerestek menedéket más országokban, ideértve hazámat is, amikor a prágai tavasz 68-ban elbukott. Több százezeren menekültek otthonaikból a jugoszláv válság idején, az utolsó előző évszázad végén, nem száz évvel ezelőtt, hanem csak tizenvalahány évvel ezelőtt az utolsó évtizedében a 20. századnak. Elfelejtettük volna, hogy ezeknek a vándorlásoknak oka volt? Nagyon sok európai él USA-ban, az USA-ban, és Onils és Murphy idején az USA nagyon sok írt fogadott be. Elfelejtettük-e azt, hogy 20 millió lengyel él Lengyelország határain kívül politikai üldöztetés miatt, ami a határok eltolása ö, idején ö, érte őket, és elfelejtettük-e azt, hogy a második világháború pusztítása után 60 millió menekült volt Európa szerte. Európa ismeri a menekült ö, problémákat 51-ben a Genfi egyezmény megteremtette éppen ezért a menekült ö, ö, csoportok kezelésének alapvető jogi kereteit. Mi európaiak tudjuk és nem szabadna elfelejteni azt, hogy mennyire fontos az, hogy menekülteknek megadjuk az alapvető univerzális emberi jogokat, amely egyébként a legfontosabb pillere nem csak az európai, hanem a nemzetközi érték és jogrendnek is. Elmondtam már itt a tisztelt házban, máshol is, a múltban, hogy az európai örökségünkre sokszor vagyunk büszkék. Igen. Vannak gyengeségeink, amelyekre még magunk is tisztában vagyunk, de ma Európában menekülnek azok, akiknek, akiknek el kell hagyniuk az otthoniukat. Tehát Európa jelenti a remény kontinensét, ide jönnek a közel-keletről a férfiak és nők, és máshonnan is ide jönnek. Ezt itt el kell mondanom. Erre büszkének kell lennünk, és nem félni kell tőle. have today, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, sok a különbség a tagállamok között, de Európa messze a legstabilabb és leggazdagabb kontinens a világon. Azok, akik kritizálják Európát, az európai integrációt, az európai építményrendszert, az Európai Uniót, azoknak is be kell vallaniuk, be kell látniuk, hogy ez a béke kontinens, a stabilitás kontinense, és erre büszkének kell lennünk. We have the means. Megvan a módunk arra, hogy segítsünk azoknak, akik a terror, az elnyomás és a háború elől menekülnek. Sokan mondják azt, hogy ez rendben van, de mindenki, mindenkit nem tudunk befogadni. Valóban. Európa nem, tud, a, nem tudja megoldani a világ összes nyomorúságát, nem tud mindenkit befogadni, de lássuk perspektívában a dolgokat. rendkívül sok, példátlanul sok menekült érkezik Európába jelenleg. De ez még mindig csak 0,11 százaléka az európai lakosságnak. Libanonban a menekültek az ország 25 százalékát teszik ki, pedig Libanonban a GDP, az európai GDP egy ötödét teszik csak. Hogy jövünk mi ahhoz, hogy akkor így reagáljunk erre? Let us be... Egyértelműnek kell lennünk, és őszintének. őszintén kell fordulni a polgárok felé is. Amíg Szíriában háborúba, háború van, és Líbiát a terror fenyegeti, a menekültek nem fognak eltűnni. Lehet, hogy kerítéseket, falakat húzunk fel, de képzeljük el, egy pillanatra csupán. Mi lenne akkor, hogyha önök lennének bajban, hogyha egyik napról a másikra összeomlana a világ önök körül, akkor nem lenne olyan ára, amit az ember nem fizetne meg. Nem lenne olyan hegy, amit nem másznának meg. Nem lenne olyan tenger, amire nem szállnának, amit nem akarnának átkelni. Nem lenne olyan határ, amelyen nem akarnának átkelni. Hogyha a barbarizmus és az úgynevezett iszlám állam fenyegeti önöket, akkor mindenképpen elmenekülnek. Mi felvesszük a harcot az iszlám állammal, akkor miért nem fogadjuk be azokat, akik az iszlám állam elől menekülnek, akik Európába szeretnének jönni? It is high time. Itt az ideje annak, hogy fellépjünk, hogy valamilyen módon meg tudjunk felelni a menekült válság problémáinak. Azt hiszem, hogy túlságosan sokszor próbáltuk meg, próbálták meg a tagállamok egymásra hárítani a felelősséget, de sokszor Brüsszelt Brüsszelt vádolják leginkább a tagállami fővárosokban. Mindig Brüsszel a hibás, mindig a bizottság, mindig minket vádolnak azzal, hogy nem de látjuk el feladatunkat. We could all be. Lehetnénk. Legalábbis a tiszteltház legnagyobb része, jó magam, a bizottság, lehetnénk mérgesek, dühösek emiatt. De ennek mi értelme lenne? Hogyha dühösek vagyunk, mérgesek, az senkinek nem tesz jót. Hogy másokat vádolunk, attól még nem lesz jobb a migránsoknak és a bevándorlóknak, illetve a menekülteknek. A politikusoknak, a politikusoknak, illetve a jogalkotóknak most váratlan eseményekre kell reagálnia. Meg, kell azt, meg kéne inkább azt nézni, hogy hogyan lehetne a helyzeten segíteni. Nézzük meg, hogy konkrétan mit kell tennünk, lépjünk előre. Ez nem újdonság, nem a semmiből kell ezt a megoldást megtalálni. Az előző bizottság, José Manuel Barroso bizottsága nagyon sok jogalkotási javaslatot készített, hogy létrejön a közös európai menekültügyi rendszer. is. a tanács és a parlament egyenként mindezen jogalkotási aktusokat megtette, és 2015. júliusában ezek életbe is léptek. Két hónappal ezelőtt történt mindez. Vannak tehát közös normáink Európában arra, hogy hogyan kell a menekülteket fogadni méltósággal kell ezt tenni, tehát a menekültek méltóságát tiszteletben kell tartani, el kell készíteni a menekültügyi kérelmet, és közös kritériumaink vannak, hogy annak eldöntésére, hogy valaki érdemese tagállami védelemre, vagy nemzetközi védelemre. Ezek a normák azonban megvalósítandók, tehát mindenhol Európában ezeket a normákat be kell tartani. Nyilvánvalóan nem ez történik. Nyár előtt, tehát nem a nyár után, nyár előtt a bizottság harminckét eh, kötelességszegési eljárást indított el a tagállamok ellen, illetve nyár előtt indítottuk el az elsőt, és utána a 32-t még. Lehet, hogy vannak jogszabályok, de ezeket meg is kell valósítani, gyakorlatba át kell vinni, ezeket végre kell hajtani. Ez a tagállamok feladata. A second serious. A elkövetkezendő napokban további ilyen folyamatokat, eljárásokat fogunk megindítani. Vannak tehát közös normáink, de ezek nem elégségesek, hogy a jelenlegi menekültügyi válságot megoldjuk. Tavasszal azt mondta a bizottság és a tanács, hogy átfogó európai menekültügyi agendára van szükség. A bizottság májusban tette közzé ez irányú javaslatát, és nem lenne tisztességes azt mondani, hogy azóta semmi sem történt háromszoros az európai jelenlét a tengereken. 122 ezer életet mentettünk meg azóta. Minden egyes elveszett élet elfogadhatatlan. De hogyha nem vagyunk ott, akkor sokkal többen haltak volna meg. Erre mindenképpen büszkének kell lenni. 29 22, 29 tagállam, illetve Schengenhez csatlakozott állam segít. 20 országból 102 vendég, tiszt segít, három, három helikopter, rendkívül sok hajó, különböző járművek, állnak rendelkezésünkre. Az európai szolidaritásnak ez az első ilyen típusú megnyilvánulása, de nyilvánvalóan még többre van szükség. Össze kell fognunk, hogy fellépjünk az embercsempészek ellen. Egyre nehezebb megoldani ezt. Egyre több olyan ember van, akik lélekvesztőben indulnak útnak Európa felé. És éppen ezért egyre több menekült indul el Kelet, Euró... Kelet és Közép-Európán keresztül, tehát a szárazföldi úton. Stabilitást kéne elérni a Balkánon átvezető útvonalok esetében, tehát hogy a menekültek száma stabil legyen, eddig nem figyeltünk erre eléggé. Az Európai Unió az egyes számú donor a világon a szírai menekült válság segítésében 4 milliárd eurót mobilizált az Európai Bizottság erre a célra. Tehát ez azt jelenti, hogy önök mobilizálták ezt a pénzt, illetve a tagállamok humanitárius fejlesztési és más segélyek formájában Szíriának, Libanonban, Jor- Libanonnak, Jor- Jordániának, Törökországnak és Egyiptomnak. A mai napom két új projektet indítottunk el. 240 ezer szíriai menekültet segítünk Törökországban oktatással, élelmiszerbiztonsággal. Üdvözlöm Jordánia erőfeszítéseit, Törökország erőfeszítéseit. These countries. Ezek az országok sokkal szegényebbek, mint mi. Mégis olyan erőfeszítéseket tesznek, amelyet mi csak üdvözölhetünk, csak gratulálhatunk nekik és pénzügyi szempontból ez nagyon megterhelő számukra. Elköteleztük magunkat, hogy 22 ezer embert fogod befogadni Európán kívülről, tehát szolidaritást mutatunk szomszédaink felé. Természetesen ez mindig nagyon szerény felajánlás, túl szerény felajánlást ahhoz képest, a hihetetlen munkához képest, amit Törökország és Libanon vállal, akik 4 millió szíriai menekültet fogadnak be. De most néhány tagállam úgy tűnik, hogy hajlandó szolidáris lenni és befogadni menekülteket. Remélem, hogy rövidesen struktúrált rendszert fogunk tudni felállítani Európában a menekültek befogadására. Európa a közös szolidaritási közös szolidaritás elvének nem felelt meg, ez egyértelmű, a menekültekkel kapcsolatban. Számomra világos az is, hogy azok a tagállamok, ahová először érkeznek a menekültek, ezek most Olaszország, Görögország és Magyarország, ezeket az országokat nem lehet magukra hagyni ezzel a hatalmas kihívás, ebben a hatalmas kihívásban segíteni kell őket. This is why the Éppen ezért a bizottság sürgőségi mechanizmust javasolt májusban, nem most, még májusban. 40 ezer ember újra elhelyezéséről szólt ez Olaszországból és Görögországból. Ma egy második sürgőségi mechanizmust javasolunk, 120 ezer emberre vonatkozóan Olaszország, Görögország és Magyarországból a menekülteket kötelező jelleggel kell áthelyezni. I call on members. Fölhívom a tagállamokat, hogy fogadják el a bizottsági javaslatot a sürgősségi mechanizmusról. 120 ezer menekültről van szó. Szeptember 14-én a belügyi miniszterek tanácsán lesz erről szó. Valójában 160 ezer menekültel kell foglalkozni az európaiaknak, őket kell befogadni. Remélem, hogy ezúttal mindenki hajlandó lesz részt venni. Nem szavakra, retorikára van szükség, hanem cselekedni kell. What is happening? Emberi sorsokról van szó, nem számokról. Ezek emberi lények, akik Szíriából és Líbiából érkeznek. Ma még csak Szíriáról és, Liban, és li, ezekről az országokról van szó, de elképzelhető, hogy holnap már Ukrajnából fognak emberek érkezni. Nem szabad különbséget tenni a keresztények, a zsidók és a muzulmánok között. Ez a földrész már keserűen megtapasztalta, hogy mit jelent az, amikor megkülönböztetjük az emberek, embereket vallás szerint. Hogyha menekültekről van szó, akkor nincs se etnikum, se vallás. Ezt nem lehet, nem lehet ezeket az embereket így megkülönböztetni. Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, közeleg a tél. azt szeretnénk, hogy családok aludjanak Budapesten vagy máshol pályaudvarokon? Vagy hideg sátorokban? Tengerparton? Felelősek vagyunk a tél alatt is azokért, akik az említett okok miatt elhagyni kényszerültek hazájukat. A menekültek újraelosztása, áthelyezése nem fogja önmagában megoldani a dolgot. Azokat jobban kell védeni, akik nemzetközi védelemre szorulnak, azokat meg kell védenünk, akik menekültek, és azokat is, akiknek nincs joguk a menekül státuszhoz. Éppen ezért az Európai Bizottság biztonságos országok listáját teszi ma közzé. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok tagállamoknak segítséget nyújtunk abban, hogy a menekülteket ezen lista értelmében is osszák szét. Ez minden olyan országra vonatkozik, ahol európai kultúra van. Nos, a demokráciát, a jogállamiságot és az alapjogok helyzetét mérlegeltük, amikor összeállítottuk ezt a listát. Vannak itt európai országok, nem európai országok, vagy a nyugati Balkánon tagjelölt országok is, hiszen ezek az országok egyre közelebb állnak az európai értékekhez és kritériumokhoz. Alapvetően egy eljárási egyszerűsítésről van szó ezzel a listával. Ez nem azt jelenti, hogy a menekülteknek, akik Albániából, Bosznia-Hercegovinából, Macedóniából, Koszovóból, Montenegróból vagy Törökországból érkeznek, tehát ezeknek a menekülteknek, akik innen érkeznek, még mindig van joguk a menekült státuszhoz, de nagyobb eséllyel kapnak menekült státuszt azok, akik Szíriából érkeznek. De ezeket az egyéb menekült státusz iránti kérelmeket is természetesen el kell bírálni. Tehát nagyon fontos, hogy ezeknek az embereknek is megvan a joga. Ez nem azt jelenti, hogy hatályon kívül helyezzük a Genfi egyezményt. A menekült státusz kérelme jog, mindenki joga. And the countries being on the list of safe countries. A biztonságos országok listáján, amelyik ország rajta van, annak tudnia kell, hogy lekerülhetnek erről a listáról, akkor az azt jelenti, hogy nem garantálják abban az országban az alapvető jogokat. Akkor elvesztik ezek az országok annak az esélyét, hogy csatlakozzanak az Európai Unióhoz, mert ez a kettő együtt jár, igen, biztonságos országok listája. Ez egy dolog. Eljött az ideje annak, hogy alapvető változtatások arra készüljünk fel a menedék kérelmek kezelésével kapcsolatban, konkrétan a Dublini rendeletről és rendszerről beszélek, amelyik azt mondja, hogy abban az országban kell indítani az menekült eljárást, ahova először beérkezett a menedékkérő. Több Európára és több unióra van szükségünk a menekült és menekült politikában is. A szolidaritás állandóan a szabályaink és a politikánk integráns része kell, hogy legyen. És ezért javasolja a bizottság az, hogy legyen egy állandó relokációs mechanizmus, egy állandó mechanizmus, áthelyezési mechanizmus, aminek a révén gyorsabban tudjuk majd kezelni a menekült válságokat a jövőben. Ez pedig azt jelenti, hogy gyorsabban, mint ahogy a múltban ezt tettük. A közös menekültügyi politikához arra van szükség, hogy biztosítsak a megfelelő eljárásokat a menekülstátusz megadása után is, hiszen szükség van inkluziós befogadás, integrációs politikákra. Majd megvizsgáljuk, hogy az új alapok hogyan tudják segíteni ezeket az erőfeszítéseket. És én határozottan, nagyon határozottan támogatom azt, hogy engedjük meg azt, hogy a menedék kérők dolgozzanak, és pénzt keressenek, miközben zajlik a menekült eljárás, és elbírálják a kérelmüket. munka, az, hogy van valakinek eh, a, egy állása, egy munkahelye, ez része az emberi méltóságnak. Akik dolgoznak, eh, azok visszatalálnak ahhoz a méltósághoz, amivel rendelkeztek, mielőtt menekülésre kényszerültek. Mindent megteszünk annak érdekében eh, a jogszabályainkban, hogy a menekültek, a menedékkérők dolgozhassanak, miután megérkeztek ide Európába. Egy közös és egységes menekült politika megköveteli, hogy erőteljesebb erőfeszítéseket tegyünk a külső határok védelme érdekében. Az Európai Unióban gyakorlatilag megszüntettük a tagállamok közötti határellenőrzést a Schengeni rendszerben, biztosítjuk az emberek szabad mozgását. Ez egy egyedülálló szimbóluma az európai integrációnak, és ezt a Schengen rendszert nem fogjuk lebontani, amíg ennek a bizottságnak tart a mandátuma. De az a másik oldalam, hogy az, itt van a szabad mozgás mellett, az, hogy szorosabban együtt kell működnünk annak érdekében, hogy megvalósuljon a külső határok őrizete tiszteletben kell tartani az EU-s szabályokat. A bizottság már a választási kampányban Martinnal együtt és másokkal nem Keller eh, asszonyra mutatok, eh, hanem Ciprasz úrra <laughs> gondoltam, és közben Ciprasz úrra gondoltam, de nem keverem össze a kettőt. Tehát Skák Ellernek szólt a megjegyzésem. Láttam, igen. Szia, José! We need to strengthen Erősíteni kell tehát a Frontexet és egy teljesen operatív, jól működő európai parti határőrizeti rendszeré kell átalakítanunk. Ez megvalósítható, de sokba fog kerülni. A, de szerintünk ez jó beruházás lesz, és ezért ambiciózus intézkedéseket javasolunk, hogy legyen egy európai határ és parti őrizeti rendszer, még az évvége előtt ez létrejöjjön. Az Európai Uniós bevándorlási politikájának a megújítása pedig azt is jelenti, meg kell vizsgálnunk annak lehetőségét, hogy megnyissuk a bevándorlás legális csatornáit. De azért beszünk világosan, ez nem fog segíteni abban, hogy megoldjuk azt a menekült válságot, amelyek, amelyel jelenleg szembesülünk de hogyha megnyitunk ellenőrzött és biztonságos utakat Európába, akkor jobban tudjuk kezelni a bevándorlást, és az ember csempészek számára kevésbé vonzó lesz ez a munka. Ne felejtsük el, előregedő kontinens Európa, rosszak a demográfiai mutatóink, szükségünk van tehetségekre, akárhonnan is jöjjenek a világ bármely részéről. Idővel a e, migráció egy probléma helyett át kell, hogy alakuljon egy jól menedzselt e, erőforrássá. Ezért a bizottság egy jól megtervezett e, migrációs csomaggal fog előállni 2016 elején. Ez rendkívül fontos. A migrációt legalizálni kell. Nem elég tiltakozni az illegális bevándorlás ellen, meg kell szerveznünk az Európába jutás legális lehetőségeit is. Egy végleges tartós megoldás csak akkor születik eh, meg, hogyha megszüntetjük az okokat, annak az okát, amiért eh, ez a hatalmas eh, menekültválság kitört. Az európai politikának, különösen a külpolitikának határozottabbnak kell lennie, dinamikusabbnak, és ahol a világon háború és instabilitás van, itt a szomszédos országainkban, ott rendezni kell a helyzeteket, megoldást kell találni. Lehet, hogy túl gyengék vagyunk ehhez, hogy megoldjuk a líbiai problémát. De foglalkoznunk kell ezzel. Egy megoldás orientáltabb módon kell közelítenünk a e, szíriai válsághoz. Egy offenzívabb európai diplomáciára van szükség, egy offenzívára a, a szíriai és a líbiai válsággal kapcsolatban. Erősebb Európára van szükség a külpolitikában. Nagyon örülök, hogy Federica Mogherini nagyon elszánt főképviselőnk, ugye ő főképviselő, mert főleg az elszántságáról híres, és sok diplomáciai sikert kívánunk neki. Elő készített az iráni nukleáris tárgyalások során, ő készítette elő azt, és kiválóan teljesített végig a tárgyalások során, ez, ez, ehhez gratulálunk neki. Annak érdekében, hogy megkönnyítsük a fő képviselőasszony Federika munkáját, a bizottság ma arra tesz javaslatot, hogy hozzunk létre egy 1,8 milliárd euróval induló vagyonkezelési alapot, szükség alapot a Sahel övezet, Afrika, Szarva és Észak-Afrika támogatására, mert tartós stabilitást kell ott létrehozni, a helyi közösségeknek munkát kell biztosítani és a kényszer menekültek helyzetét, a belső migrációt valahogy majd rendezni kell mi erre a vészhelyzeti szükség alapra mindenképpen szükségünk van, és számítunk a tagállamokra. Erre szükség van a jövőbeni válságok megelőzéséhez. És emellett fejlesztési költségvetést növelni kell. Én ezt a szót nem is szeretem. Mondjuk nevezzük ezt együttműködési költségvetésnek. Mert nem normális az, hogy az Európai Uniós tagállamok csökkentik a fejlesztési segélyeket és támogatásokat, ezeket növelni kellene. Elnök úr, nem akarok illúziókat ébreszteni, és azt mondani, hogy rövid időn belül véget ér a menekült válság. Ez nem lesz így, és ezt tudnunk kell. De hogyha felgyújtják a menekült otthonokat, vagy ezeket a szerencsétlen menekülteket méltatlan körülmények között tartják, az nem Európa. Európa, Európa minden országnak, Magyarországnak is szabályokat ír elő. Európa az a diák Münchenben és Passauban, aki a vasútállomáson üdvözli a menekülteket. Európa az, azok az emberek, akik ott állnak a Müncheni pályaudvaron, és tapsal köszöntik az odaérkező menekülteket. az az Európa, amelyben én akarok élni. Ezt az Európát azok jelenítik meg, akik segítenek. Nem akarok olyan Európában élni, ahol elutasítják a segítséget. Komoly ez a válság, és az út természetesen nagyon hosszú. Én számítok önökre, itt az Európai Demokrácia házában, és minden tagállamban élőkre eh, számítok, eh, hogy a közös értékeink eh, és eszközeink alapján fogunk eljárni. Mesdames et messieurs les députés, pour... Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, Most látom csak, hogy már is többet beszéltem, mint amennyi eredetileg volt a hozzászólási időm. Egy kis időre van azért még szükség, hogy Görögországról beszéljek. Görögország számomra nagyon kedves téma. A görög problémáról már nagyon sokat beszéltünk. Nehéz vita volt ez, mert az akkori miniszterelnöknek el kellett mondanom, hogy 19 demokrácia van az eurozónában, nem egy. Mindenkinek megvan a saját világképe, meggyőződése. Úgyhogy azt is figyelembe kell venni, hogy a Görögországon kívül a másik 18 ország hogyan vélekedik. A bizottságot sokszor támadták élesen egyes tagállamok azért, hogy a megoldásban nevezük megoldásnak, de ez még nem végleges, nem egy hosszú távú megoldás, de hogy a bizottság részt vett ebben. Hadd mondjam el azt, hogy a bizottság kötelessége az, hogy az általános érdekeket védje. nem, hogyha nem foglalkoztunk volna a görög esettel, az hiba lett volna. Megbocsáthatatlan hiba. Tehát a bizottságnak meg kellett tenni azt, amit megtett. Nos, már hozzászoktunk ahhoz, hogy mindig vannak olyanok, akik jobban tudják, akik kritizálnak, nem szerettem volna, hogy csupán a brüsszeli bürokraták oldják ezt meg, bár még a nyári szünet alatt is kiváló munkát végeztek a brüsszeli bürokraták. Tehát nem szerettem volna, hogyha csupán a brüsszeli bürokratáknak kelljen megoldani ezt a, ezt a problémát. Így aztán Franz Timmermans, Dombrovskis úr, Pierre Moscovici és mások is részt vettünk abban, hogy megtaláljuk a megoldást, bár ez még nem hosszú távú. A bizottság és a bizottság elnöke nem mondhatja azt, hogy a Grexit nem opció, mert opció, de nem igazi opció. Hogyha nem léptünk volna fel, akkor a Grexit bekövetkezett volna. Görögország kilépése az eurozónából. Euh, euh, azt mondtam Cipras úrnak és a görög hatóságoknak, hogy ne gondolják azt, hogy mindenképpen megmentjük őket. Azt mondtam Ciprasznak, én nem vagyok varázsló, aki fehér nyulat varázsol elő a cilinderből, még akkor is, ha nincs fehér nyúl. Ezt tudnia kell. A Grexit tehát valós lehetőség volt, de nem olyan, amiről nyilvánosan lehet beszélni. Megtettük, amit meg kellett tennünk ezzel kapcsolatban, és én mindig azt gondoltam, hogy a görög probléma nem csupán az államháztartás konszolidációra és strukturális reformok sokasága, hanem a gazdasági növekedés perspektíváját is tartalmazza. Az Európai Uniónak boldognak kell lennie, hogy Görögország az Európai Unió részét képezi. Én az elmúlt hónapokban egyáltalán nem beszéltem arról, hogy van ilyen lehetőség, hogy, a Görögország, hogy Görögország kilépjen az eurozónából azok a görögök, akik keveset keresnek, azok is olyan emberek, akik do- ők is olyan emberek, akik dolgoznak. Úgyhogy tiszteletre méltó személyekezet, tisztelettel viszonyultunk a görögök felé, a görög nép felé, ezt tettük eddig. Je voudrais que le programme sur... Szeretném, hogy a teljes görög kormány tiszteletben tartsa azt a programot, amit együtt kialakítottunk, nem csak a mostani, a jelenlegi kormánynak kell ezt megtennie, hanem a jövőbeli kormányoknak is. Ha a közösen kidolgozott szabályokat nem tartják tiszteletben a görögök, akkor most másként, reagálna, másként reagál majd az Európai Unió, hiszen közösen egyeztünk meg a szabályokban. 37 milliárdot kíván előteremteni a bizottság, hogy Görögország gazdasága fellendüljön. Valójában nem arról van szó, hogy nagy lelkűen felajánlatunk egy összeget. Azt szeretném, hogyha mindenki belátná ennek a súlyosságát. Az összes partnerünk Görögországban. A válságnak nincs vége ezzel. Görögországban. Amíg 23 millió embernek nincs munkája Európában, amíg az eurozónában 17 millió ember van, akinek nincs munkája, addig nem mondhatjuk, hogy a válságnak vége van. A válságnak akkor lesz vége, amikor teljes foglalkoztatottság lesz Európában. Vajon egy ilyen gazdag földrészen, mint Európa. Miért távolítja el magát, hogy miért távolodik el ettől a szabálytól? A férfiaknak, nőknek, a mai fiataloknak, a mai dolgozóknak, vagy középkorúaknak joga van ahhoz, hogy dolgozzanak. A szociális tripla A-nak mindenképpen működnie kell, meg kell valósulnia. Ez nem lehetetlen. Hogyha akarjuk, meg tudjuk valósítani a teljes foglalkoztatottságot. Cela présupposera que nous restions... Ugyanakkor oda kell figyelni arra, hogy a, kö, a költségvetési konszolidációt, a strukturális reformokat és a beruházásokat, ezt a háromszöget, ezt meg kell tartanunk. a parlamentnek és a tanácsnak egy hatalmas beruházási tervet javasoltunk, jelenleg folyik ennek a részletes kidolgozása, illetve megvalósítása. Az a lényeg, hogy az összes gazdasági szereplő, a vállalatok, illetve a szakszervezetek is részt vállaljanak abban a harcban, amely növekvő Európát akar elérni. A beruházási terv, a Juncker tervnek vajon ki lesz a felelőse, hogyha nem működik ez? Nem szeretném, hogy ez nem, le, nem szeretném, hogy ez kudarc legyen, szeretném, hogyha minden egyes gazdasági szereplő részt vállalna ebben a, ebben a folyamatban. De mindez, hölgyeim és uraim, nem elegendő. El kell tökélnünk magunkat egy olyan út és jövő mellett, amelyet képesek vagyunk követni, éppen ezért javasolunk egy munkaprogramot az Európai Gazdasági és Pénzügyi Unió átalakítására vonatkozóan, elvek alapján, nem adhok módszerekkel, ez személyes ambícióm és kötelességem is, hogy ilyen jelentést írjak, és persze a parlamentnek is. Európa jövőjével, a gazdasági pénzügyi uniónak a jövőjével és ennek az implikációval szembe kell néznünk. Önök is ennek jogalkotó részesei, Martin schulz az élen, és nem fogja mindenki szeretni ezt a tervet, de az intézményközi vitában minden véleményt el lehet mondani, és ahogy ott már Karasz is kifejtette a jelentése kapcsán, és azt mondta, hogy a parlamentnek a gazdasági pénzügyi unióban a jelenleginél sokkal fontosabb szerepet kell adni, ugyanígy a gazdasági irányításban, a közös gazdasági irányításban is. Ezt e, én nem először mondom, én 91 óta, amikor még pénzügyminiszter voltam, Nikolás Mitter, aki ugyancsak itt ül, e, ugyanezt mondom 20 valahány éve, akkor levezényeltem egy gazdasági pénzügyi unióról szóló kormányközi konferenciát, és szó szerint ugyanezt mondtam, hogy közös gazdasági irányításra van szükség, ennek a modelljét kell továbbfejleszteni, Philip Mestat, aki ebben partnere volt, amikor csak kellett, segített ezt elindítani az útján. Mi mindig is Luxemburgban a közös gazdasági irányítás hívei voltunk, le kell a szerződésekben fektetni azokat a szabályokat, amelyek alapján az eurozónát irányítani lehet és kell. És akik ma azt mondják, hogy az úgynevezett gazdasági irányítás, wirtschaftliche Steuerung németül ö, ö, ide, most már ideje lenne, hogy bevezessük. Nos, akkor azokat üdvözlöm, mert 20 éve ugyanezt mondjuk, üdvözöljük őket a klubban. Ebben a keretben egyébként a gazdasági pénzügyi unió rendszerén belül ö, betét garanciákra is szükség van ezeknek a szabályozására, és és Ugye nem teljes kölcsönség alapján, de valamilyen garanciákat, kiegészítő garanciákat kell teremteni az európai betétesek számára. Eltökéltek vagyunk amellett, hogy ezt megvalósítjuk. És egy európai kincstár gondolatát is támogatom. Nyilván ennek a részleteiről még lehet vitatkozni, mert egyelőre csak a szlogen szintjén létezik, pontosítani kéne, hogy mit értünk alatta, de az eurózónának szüksége lenne egy kincstára, amely a stabilitási mechanizmus hátterében áll garanciaként. Ennek a szükségességét én feltétlenül látom. Ami az adópolitikát illeti, vagy az adópolitikákat, hiszen ugye nincsen Európai Adóunió, a bizottság arra törekszik, hogy lefektessük azon szabályok elveit, alapjait, amelyek a közvetlen adózás gyors bevezetésének utat nyitnának, amennyiben a tanács persze elfogadja ezt a megközelítést. Meggyőződésem, hogy bár egyesek azt mondják, hogy elhagytam az eredeti utat, ami ebbe az irányba vezetett, meggyőződésem továbbra is, hogy az egyes országokban kell ö, ö, kedvezményezetté tenni ezen ö, közös adó ö, bevételekből származó pénzekből az embereket. És fel kell lépnünk az egyszerűsítés mellett, hogy a szabályok átláthatóak legyenek, kiátszhatatlanok, vagy legalábbis nehezen kiátszhatók, és Európában mindenhol olyan szabályokra van szükség, amelyeket az emberek becsben tartanak, amelyek működőképesek, és amelyek közelítjék, közelítik az egyes országokban egymáshoz annak az elvnek az érvényesülését, hogy ugyanazért a munkáját ugyanazt a pénzt kell fizetni. Mint szociális ügyekért is felelős biztos, európai ö, új megközelítést javaslok 2016-tól a szociális területen. Nem csak Ukrajnáról, a görög válságról szól Európa, hanem a belső szociális értékek folyamatos megvédéséről, megőrzéséről, amelyek összetartanak minket. Elnök úr, súlyos gondban vagyok, mert tudom, hogy már régóta félbe szeretne szakítani, nem is volt ennyi időm valóban, de még csak a felénél tartok a beszédemnek. Ezért gyorsan megpróbálom összefoglalni azokat a fő gondolatokat, amelyek szerintem önök számára, az Európai Parlament számára fontosak. Oui. Nos, akkor most éppen válogatok. Nagyon fontosnak tartom, hogy az eurozóna nemzetközi képviseletét javítsuk. Nem jó, nem normális az, hogy a Bretton Woods intézmények között és az, a nemzetközi valuta alapnál Európának nincs igazán kemény képviselete, és ö, úgy használják ki Európát, ahogy akarják ezeken a fórumokon. Egy erős eurozóna képviselőt akarok ezekben a testületekben, ezeken a nemzetközi fórumokon. És az országonkénti ajánlásokat, amelyeket a bizottság és a tanács megfogalmaz, pedig a tagállamokban megfontolásra javaslom, az eurozóna tagállamaiban. Háromra csökkentettük az országonkénti ajánlásokat, de ezeket komolyan gondoljuk és vesszük. Tehát, hogyha mindenféle apró dologba beleszólunk, annak nincs hitelessége, de ha három fontos reform irányt kijelölünk minden ország számára, azt súlyosan kell venni, és meg kell fontolni. Ez a tanácsok közös elképzelésünk. because when campaigning a kampány során én amellett törtem láncsát, hogy egy fair megállapodást kössünk Nagy-Britanniával, és biztos vagyok abban, hogy ez sikerülni is fog. A bizottságnál létrehoztam egy külön csoportot a Nagy-Britanniával folytatandó tárgyalásokhoz. Ugye a brit polgárok európaiak. Ez nem ellenmondás még önmagában, kedves kollega, hogy brit és európai. Donatian Fall és Nigel Farage között itt haboztam, hogy kihez forduljak, aztán Nathan Fall mellett döntöttem. Persze Nigel is nagy támogatónk, nagyon lelkesek Európa iránt, úgyhogy üljenek csak össze. Természetesen az Egyesült Királyság és a brit kormány és a brit politikusoknak igaza van, amikor bírálják az Európai Uniót azért, hogy túl bürokratikus és túl-túl sok a szabály ez az én bizottságomnak is programja, hogy csökkentsük a bürokráciát, dereguláljunk. Franz Timmermans első alelnökkel együtt mindent megteszünk annak érdekében, hogy az uniós szabályozás jobbá váljon. De a jobb jogalkotás nem rombolást jelent, ez nem azt jelenti, hogy ne legyenek szabályok, hogy az Európai Unió ne foglalkozzon semmivel, mindazzal, amit megfelelő módon és jól kellene megszervezni Európában. Úgyjának indítottuk a digitális e, belső piacot, az energiauniót, lépésenként fokozatosan kiteljesítjük a belső piacot, mert a belső piac még nem teljes, egyik kezdeményezést tesszük a másik után, hogy támogassuk a vállalkozásokat Európában. Ehhez mindenhez az erőfeszítésekhez szükség van a brit kormányra, és még ennél jobban a brit politikusokra. A probléma az, hogy ezt nem lehet kérni ettől az Európai Bizottságtól, mert ez a bizottság pontosan ezt teszi már és brit barátaimat arra kérem, hogy támogassák a bizottság kezdeményezését ezen a területen. Ugyanez vonatkozik arra is, hogy minél amennyi minden lehetséges beruházási és egy szabadkereskedelmi megállapodást meg kell kötnünk, ahol csak lehet. A TTIP-et támogatom, az amerikai szabadkereskedelmi megállapodást. de azt nem támogatom, hogy feladjuk az európai szabványokat, normákat, elveket. Mint az Egyesült Királyság nagy esetében a munkavállalók szabad mozgását nem érinthetjük, és ugyanez vonatkozik a transatlanti partnerségi megállapodásra és a TTIP-re. Megvannak az alapértékeink, az elveink, és ezeket, az elveket, értékeket nem szabad feladni az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások során. Azt támogatom, ugye miután kiváló kereskedelmi biztosunk van, hogy maximális transzparenciával folytassák a tárgyalásokat. Az Európai Uniónak ki kell alakítani egy erősebb tárgyalási pozíciót, mert gyengék vagyunk és minél többet mondunk el arról, hogy mit fogunk tenni akkor, hogyha nem fogadják el az álláspontokat, annál gyengébbek vagyunk, persze ezt is figyelembe kell venni, ez, ez korlátja a transzparenciának, de azért mindenképpen nagyon-nagyon komolyan kell folytatni ezeket a tárgyalásokat. Röviden Ukrajnáról is kell szólnom egy mondatot. Támogatjuk eh, az ukrán elnök eh, erőfeszítéseit. Támogatnunk kell ezt az embert, mert elég bátor ahhoz, hogy cselekedjen. Nem könnyű dolog, persze, nem könnyű ezt megtenni, nem könnyű eh, bátornak lenni ebben az országban. Azok akik kételkednek az elkötelezettségünkkel kapcsolatban Ukrajna tekintetében, most nekik nincs igazuk, mert sok tárgyalás során Poroshenko elnöknek felajánlottuk a segítséget ott, ahol Ukrajnának erre szüksége van. 3,41 milliárd eurót szánunk egy makrogazdasági támogatási programra Ukrajna számára, és a gáz ellátásítani fogjuk télen Ukrajnában. Erről biztosítottuk barátainkat, és segítjük őket az igazságszolgáltatás átalakításában. Mindent meg fogok tenni azért, hogy az Európai Tanács vízummentes utazást biztosítsa majd az ukrán állampolgárok számára, ha erre megérett, megértek a feltételek, akkor ezt meg kell lépni. Hónapokkal ezelőtt Gihörc itt mondta ebben a házban, a Majdán ott van, ahol nem csak a demokráciáról, uniós tagságról beszélnek, hanem azok az emberek, akik most élnek Ukrajnában, azok nem akarnak olyan országban élni, ahol a korrupcióé a főszerep. Az ukrán dem- demokraták korrupciómentes országot, Ukrajnát akarnak. És ezt támogatjuk mi is. Azért mondom ezt, mert nagyon odafigyelek erre, és nagyon érzékenyen érintett minden, ami a Majdanon történt. A kelet-európai tagállamok, illetve a, elsősorban a balti országok és az EU határainak a biztonsága olyan dolog, ami, ami érinthetetlen, ezt világosá tettem Moszkvában is, a tagállamoknak és mindenkinek tudni kell, hogy a szolidaritás nem üres szó, mi ott vagyunk, jelen vagyunk, mindig, amikor erre tüsség van, Baltiországban, Lengyelországban, Igen, Balkán mondott véletlen az elnök, hogy igen, Balkán helyett természetesen itt a balti országokról van szó, és Lengyelországról, nagyon fontos tagállamai az Európai Uniónak, és az ő biztonságukat és határaikat garantáljuk. Hogyha ez veszélybe kerülne, akkor mi mindent megteszünk, ha erre szükség lenne, hogy garantáljuk ezeknek a határoknak a biztonságát. nem tudom, hogy a luxemburgi hadsereget említhetem, kiváló hadsereg. Azt hiszem, hogy 771 katona védi meg a miniszterelnököt. Még a luxemburgi hadsereg azért nyilván nem játszhatna itt nagy szerepet, de más hadseregek igen. Nem is tudom, hogy miért szeretem annyira itt, amikor a brit kollégák félbeszakítanak. Azért, mert ez engem inspirál, emlékeztetnek ezek a megjegyzések arra, hogy mit kellett volna elmondanom önöknek eh, korábban. Sose fogom elfelejteni azt a találkozót, amikor megválasztásom után eh, Nigel farage találkoztam. Nagyon sportszerű volt, eh, nyílt, nyitott, eh, és humorral teli. Ez az egyetlen jellemzőjük egyébként, és jellemzője nagyra felesnek, amit nagyra értékelek benne, a humorát. Az elnök engedélyével Szeretném a klímaváltozással kapcsolatos anyagunkat szétosztani önöknek, mert ez nagyon fontos. Hát kifutok az időből, most már 72 perce és 16 másodperce beszélek. Nem még új barátokat szereztem. Azok, akik a parlament közepén ülnek, azok azt mondják, hogy hát igen, most már kezdünk fáradni, de itt az itt ülők azt akarják, hogy folytassam, ugye itt a, ezen a szélen. Az elnök félbeszakítja a parlament elnöke. Bizottsági elnök úr, egy pillanat, mondja a parlament elnöke a 358. széken ülő képviselő Merkel asszony maszkját vette fel. Merkel asszony nem muszáj szeretni, de azért nél szebb, szebb lett ön, hogy föltette Merkel asszony arcát ábrázoló maszkot képviselő. Azt hiszem Bordánó képviselő ez. Most meg volt a só képviselő úr, vegye már le ezt a maszkot, ha lehet. Jó. Bizottság elnök úr, Folytassa nyugodtan. Ezt is az európai adófizetők finanszírozzák. Juncker úr, parancsoljon! Az Európai Parlament az a hely, ahol az ember mindenkivel találkozik, mindenféle emberrel. Sokszínűség, ez az unió. Elnök úr, még egy néhány szót hagy szóljak, ugye itt azért vannak időbeli korlátok. Néhány szót tehát a klímaváltozásról. A beszédem szövegét majd megkapják a az elkövetkező időben majd minél többen is elolvashatják ezt. Nagyon ambiciózusaknak kell lennünk, nekünk, az Európai Uniónak Párizsra készülve, nagy erőfeszítéseket teszünk. Talán ez nem elég, de több erőfeszítést teszünk, mint mennyit mások. A következő migrációs hullám még nagyobb lesz a következő évtizedekben, hanem kezeljük jól a klímaváltozást. Ugyanis lehet, hogy holnap már megjelennek a klímaváltozás elől menekülők, és ne csodálkozzunk majd, amikor az első ilyen a klímaváltozás miatt menekülők megérkeznek Európába, azért mert nem cselekedtünk időben. Tehát nincs vesztegetni való időnk, és ezért akarom, hogy az Unió és a tagállamok nagyon ambiciózusak legyenek most, amikor készülünk a Párizsi konferenciára. De ehhez azt is hozzátenném, meg vagyok győződve arról, hogy az Európai Unió nem írhat alá bármilyen megállapodást. Európa prioritásai az, hogy egy robosztus, globális, ambiciózus megállapodást kell kötni, ezért küzdünk, és vannak, akik ezzel talán nem értenek egyet. Európa nem lehet itt semleges a klímaváltás kapcsán, hanem példát kell, hogy mutasson mások számára. Hölgyeim és Uraim! Nem sikerült így sem az Európai Unió teljes helyzetét vázolni, de azért megpróbáltam mégis csak egy képet adni, és tudom, hogy túl hosszú volt a beszélem, de a végén még azért tudják, hogy ezt is brutálisan le kellett rövidítenem. nem, tehetünk, nem tehetjük meg, hogy nem teszünk semmit, szembe kell nézni az európai gondolat kritikusaival, az utóbbi és következő évek eh, reform szükségletével, amely jelentős. Elfogadtunk, most a bizottság nevében beszélek, eh, egy új eh, napirendet, új prioritás listát, és most nem igaz az, hogy a bizottság nem volt aktív a migráció kapcsán. A Bajor miniszter erről vitán volt, mert kritizálta a bizottság részvételét. Aki nem ment szabadságra, annak igaza volt, én tíz napot töltöttem szabadságot, ebből négy napot Görögországban, és három napot pedig a migrációs kérdéssel töltöttem, ugyancsak. Ez a probléma nem most merült föl, nem is májusban, hanem azok, amelyek eljutottak hozzánk, azok már a bizottság asztalán voltak korábban is, és már mi kezdtünk reagálni. Nem mi maradtunk le. Több belső piacsal kapcsolatos új tervet vázoltunk föl, energia, uniós tervet, tőke vonatkozású terveket, és köszönöm szépen a bizottsági munkatársaimnak, hogy kemény munkával ezt lehetővé tették, és miniszterelnök úrral is megalapítottuk, hogy amit lehetett a barátság a kollegialitás jegyében tenni, azt megtettük. Úgyhogy büszke vagyok saját csapatomra, mert a mandátumunk első hónapaiban, hónapjaiban nagyon sok új tervet tettünk le, az asztalra jogalkotási, szabályozási tervet, új tartalmakat amelyekből programok lesznek, hogy a prioritásainkat megvalósíthassuk. És büszke vagyok, hogy egy ilyen testület élén állhatok. Euh, és ebben a jelenlegi helyzetben Ugyanakkor el kell, hogy ismerjem Európa eddigi gyengeségét, de ha Európa, az Európai Unió nem létezne, akkor még sokkal, sokkal, sokkal, sokkal gyengébb lennénk. Köszönöm, folytassuk a megkezdett utat. Dank. Nagyon köszönöm, Juncker úr. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Juncker úr, egy személyes dolgot is hagy mondjak önnek. Valamennyien, akik itt vagyunk, tudjuk, hogy múlt vasárnap meghalt az édesanyja, és az édesapját súlyos betegen kezelik egy kórházban. Az, hogy most itt a személyes érzelmei elé helyezte a hivatali kötelességét, ezért valamennyien kollégám nevében teljes szívből köszönetet mondok önnek, és részvétet szeretnék nyilvánítani, fogadja részvétünket ehhez a nehéz, ebben a nehéz helyzetben, és édesanyja halálával kapcsolatban. A néppárti frakció képviseletében a frakcióvezető Weber úr él szó. Tisztelt elnök úr, bizottság tisztelt elnöke, tanácsképviselője, hölgyeim és uraim! A néppárt frakció nevében szeretnék csatlakozni a parlamenti elnök szavaihoz és a részvétnyilvánításhoz. Egy politikai bizottsági elnököt választottunk, aki ma beszámolt az Európai Unió helyzetéről, és világos javaslatokat tett le elénk. Ezt köszönjük. A legsürgetőbb kérdéssel kezdeném, a migrációs kérdéssel. Amikor Milánóban tanácskozott a néppárti büró, Alfano olasz miniszter volt nálunk, ellátogattunk egy menekült otthonba Dél-Olaszországban, és beszéltünk egy menekült édesanyjával, aki beszámolt arról, hogy öt gyermekével indult Afrikából, és egy élő gyermekkel érkezett meg Olaszországba. Elmondta azt, hogy egy üres, megtört szem, szembe pillantottam. Szóval, amikor a számokról beszélünk, hölgyeim és uraim, látni azt, hogy a számok mögött ott vannak az emberek, Európa eh, humanitárius feladatának eleget kell, hogy tegyen. Segítenünk kell azokon az embereken, akik a külső határainkon kopogtatnak, eh, biztosítani kell a segítséget. És eh, hogyha Libanonnak, Jordániának, szegényebb országoknak ez sikerül, akkor nekünk, a gazdag kontinensnek mindenképpen eleget kell, hogy tudjunk tenni ennek a feladatnak és a humanitárius kötelezettségnek. Hölgyeim és Uraim, sok észrevétel elhangzott. Fico, szlovák miniszterelnök például azt mondta, hogy csak nem muzulmánokat, azaz keresztényeket hajlandó befogadni. Most a keresztény nemokat a frakció nevében teljesen szeretném világosra tenni, mi Európában nem vagyunk büszkék arra, hogy a keresztények joga, jogait találtuk. Nem, mi emberi jogokat akarunk itt védeni, és nem a keresztények jogait. Az elmúlt napokban sokan sokat hallották, hogy Európa kudarcot vallott. A Corriere della Serra-nak adtam interjút egy pár nappal ezelőtt, és eh, Franco Frattini eh, volt európai belügyi biztos, eh, felhívta a figyelmemet arra, hogy a biztonságos harmadik ország koncepcióját ő már tíz éve javasolta a bizottságban, csak ezt nem lehetett, nem tudta megnyerni a tagállamok támogatását. Kedves kollégák, itt nem Európa vallott kudarcot, nem Brüsszel, nem Strasbourg vallott kudarcot, hanem a e, nemzeti egoizmus, az önzőség. Kedves kollégák! mégis e, azért e, ne e, veszítsük el a realitást. Az Európába érkező két harmada elutasította a jogállami eljárásokat, és őket el kellett utasítanunk, tehát nem kaphattak menekült jogot, visszatérésüket kell biztosítani, és ne veszítsük el szem elől, harmadik, biztonságos harmadik országra van szükség. Az emberek elvárják tőlünk, hogy küzdjünk a visszaélésekkel szemben a menekült jog, a menekült terület területén. Hölgyeim és Uraim, a migráció, mint feladat kapcsán e, és emellett, hogy szóljak valamit a másik fontos kérdésről, milyen a gazdaság helyzete a kontinensen. E, munkahelyekre van szükség, e, biztos jövőre a fiataloknak. A bizottság elnöke is elmondta, eddig mindig sikerült a növekedést, a jólétet biztosítani, ambiciózusan léphetünk tovább. Szükség van a szabadkereskedelemre, nem mondjuk azt, hogy a szabadkereskedelem elvesztőlünk valamit. A globális szabadkereskedelem mindig segített minket minket, európaiakat. Küzdenünk kell a fiatalok munkanélkülisége ellen, a bizottság mobilitási csomagját várjuk és üdvözöljük, és a gazdáknak mondom, akik nagyon nehéz körülmények között küzdenek, mi Európában segíteni fogunk a mezőgazdasági termelőknek, a gazdáknak, és megtaláljuk a jó hangsúlyokat. Végül a gazdasági helyzet után még Görögországról is néhány szót. Kedves kollégák, Spanyolországban, Írországban, Portugáliában kell néznünk, ott már megvalósultak a, megvalósult a perspektíva. És aki Görögország felé néz, az látja, hogy hónapokat vesztegettünk el. Itt a parlamentben is kemény vitákat folytattunk le Sziprász görög miniszterelnökkel de világosá kell tennem, most tiszteletet érdemel, kurzust váltott, belátta, hogy stabil költségvetés nélkül nincs jövője az országnak, és Cipras ezzel bebizonyította, hogy a baloldali ideológiák megbuktak ezen a kontinensen, és ezért visszaesik a Podemos és Spanyolországban. Kedves kollégák, még sok mindent elmondhatnék. Ukrajna kérdés kapcsán szeretném világosat tenni, nem szabad megfeledkeznünk erről a konfliktusról. A vízum kérdést felvetette a bizottság elnöke. E, több befektető védelemre van szükség, e, hiszen Putyin befagyott konfliktus koncepcióját nem szabad elfogadnunk. És e, mi nyitottak vagyunk, a javaslatok felé konstruktívan részt fogunk venni minden ezzel kapcsolatos vitában van. Egy év Jean-Claude Juncker, egy év bizottság, új bizottság, ez egy politikus bizottság, sikerült a legfontosabb kérdésekre koncentrálni, sikerült a, elérni a bizottságnak, hogy politikailag előrelépünk és eredményeket érünk el. 1,65 millió új munkahely született ezen a kontinensen, ez a legnagyobb siker, ezt is köszönjük. Ön elkészítette egy választási programot, ezenek a megvalósításán dolgozik, a néppárti frakció támogatja önt ebben. für die fraktion Köszönöm szépen, Weber úr. A e, Szociáldemokrata frakció képviseletében Pitella frakció vezetője szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Üres a széke a soros elnökség képviselőjének. És sajnos nagyon sokszor késedelmesen válaszolunk az európai problémákra. Juncker úr viszont ön itt van. Még akkor is, amikor súlyos családi gondok gyötrik, ahogy ezt az imént Schulz úr elmondta. Ezzel a beszéddel, ezzel a jelenléttel láthattuk azt, hogy mennyire szereti az európai intézményeket. Köszönjük szépen! Köszönjük ezt a gyönyörű beszédet. Én is őszinte leszek a bevándorlással kapcsolatban. Ahogy ön mondta, Európának európaiként kell viselkednie. A szolidaritáson alapult Euró, alapul Európa. Be kell fogadnunk azokat a menekülteket, akik a háborúk elől menekülnek. Akik azt mondja, hogy Európa nem létezik, mint szolidaritás, akkor azt mondom, menjenek ki az utcákra, és láthatják, hogy ott vannak a polgárok, akik szolidárisok. Ma Európa akkor képes a problémákat megoldani, hogyha tanul a néptől, tanul az emberektől. Nem szabad ezzel kapcsolatban félénknek lenni. Nagyon fontosnak tartom, hogy legyen egy olyan mechanizmus, amely kötelező érvényű és állandó jellegű a menekültek elosztásával kapcsolat. Mi, a mi frakciónk önökkel van ebben a harcban. Az a bevándorlás csak az egyik sürgősségi helyzet, a másik sürgős probléma a szociális hely- helyzet Európában. Sajnos sokáig csendövezte ezt a kérdést, pedig Európa ketté szakadt szegényekre és gazdagokra. Itt azt kérjük öntől, hogy legyenek konkrét kötelezettségvállalói. Egyrészt a jelenlegi szabályokat mindenképpen alkalmazni kell és büntessék meg azokat, akik a szabályokat nem alkalmazzák. A szociális dömping ellen is föl kell lépni, illetve a munkavállalók kihelyezését is mindenképpen kritikus szemmel kell nézni. Adóügyben is igazságot követelünk. Ott kell adót fizetni, ahol a profitot létrehozzák, tehát mindenképpen ország szintű e, e, jelentés kötelezettséget kell teremteni. Görögországot sem felejtett el a beszédéből. A gazdaság és monetáris unió ne, nem működik megfelelően. Kérjük, hogy az öt elnök által készített jelentést mi hamarabb a gyakorlatban is valósítsák meg. Pervans Bereznek Pervas Berez is egy jelentést készített, amit elfogadtunk már itt, ezt is a gyakorlatban meg kell valósítani. Aztán ott van az állam adósság kérdése. Lehet, hogy ez már nem divatos, de számukra, szocialisták és demokraták számára eljött, annak a, eljött az a pillanat, amikor ismételten az euró kötvényekről kell beszélni. Vagy ott van a beruházási terv. Ennek kell az európai gazdaság és az európai társadalom gerincét képezni. Fontos, hogy a gazdaság körfor, körforgásos, illetve fenntartható legyen. Ezt se felejtsük el, illetve azt sem, hogy Párizsban lesz majd egy konferencia klímaváltozásról. Említette elnök úr is, hogy a háború Európa kapujában van. Ukrajnában, Szíriában, Líbiában, akárhol merre nézünk, háború van. Úgyhogy nagyon fontos, hogy mit teszünk a külpolitikában. Federica mogherini köszönhetően nagy lépést tettünk előre. Most már megbecsült külpolitikai partner Európa. Európának föl kell vállalni a szerepét, a szolidaritás és a népek közötti együttműködést elvét kell fölvállalni, és, és Afrika számára egy hosszú távú stratégiát kell kidolgozni. Elnök úr jobban tudja, mint én, nem lesz második esélyünk. Hogyha nem teszünk valamit a válsággal kapcsolatban, akkor visszafordíthatatlan lesz. Fontos, hogy Európa ismételten központi szerepet kapjon. Törjük meg a piacok uralmának hegemóniát. Ne csupán a piacokban higgyünk. Kérdés, hogy az utókor hogyan fog ránk emlékezni. Az, azt gondolja majd rólunk, hogy mi vagyunk azok, akik a bukás felé hajtottuk Európát, vagy azok vagyunk, akiknek sikerült megfordítani a történelem kerekét. Köszönjük szépen, Peter úr. Most az ICR e frakció nevében Kamal úrnak adok szót. Juncker úr, mielőtt elkezdeném beszédémet, szeretném Martin Schulz elnök úr ö, ö, gratulációját megismételni, hogy ön családi problémái ellenére rendelkezésre állt. Az ön bátorsága, kitartása, kiállása példaértékű. Köszönöm szépen. Don't worry, I'm not softening you up for a number of blows. Don't worry about that. Úgyhogy nem fogok most uh, uh, mély ütéseket sem bevinni. Uh, mindenki elmondhatja véleményét, ez a parlament lényege. Mindannyiunkban sok gondolat, ideológia ö, ö, tömörül. Van, aki azt mondja, hogy az EU mindenre megoldás, az infrakcióm azt mondja, hogy nagyon sok problémának maga az EU az oka. Azért képtelen az EU a válságról válságra, képtelen megoldani ezeket a válságokat, válságról válságra bukdácsol. Mi is akarunk az embereknek segíteni, de Európa paralizált az ideológiák és dogmák miatt, és ezek az európai politikákban is megnyilvánulnak. Például a tengereken is, ahogy fellépünk, hiányzik a realizmus, az, amit Angela Merkel megtestesít. Szükség lenne némi eurorealizmusra is, a migráns és menekült válság kapcsán is. A terem két szélén ülők közül sokan nem szeretnének még több gazdasági menekültet ezért nagyon pontos, fontos, hogy megkülönböztessük azokat azoktól, akik egyfelől életüket mentik, másfelől pedig csak jobb életet akarnak. Akiket nem üldöznek és nem az éhezés elől menekülnek, azokat nem szabad befogadnunk. Nem vagyunk képesek befogadni. Ehhez azonban új szabályokra van szükség, illetve a szabályok betartására. Jelenleg a migráció nagy része illegális. Szíriában, Líbiában, Eritreában, Ukrajnában háborúk dúlnak. Ezek nem fognak holnap ö, megszűnni. Úgyhogy nincsenek könnyű és gyors megoldásaink. Az EU-n belül ö, a közös megoldások helyett szerintünk arra lenne szükség, hogy a tagállamok egymással együttműködve megoldásokat keresenek, ahelyett, hogy egymást vádolják. Egyes országok unilaterálisan lépnek föl már most is, mások egyáltalán nem akarnak fellépni. Az EU arra lehetne alkalmas, hogy ideológiai különbségektől ö, e, ö, függetlenül együtt működjünk. Nem ugyanazt csináljuk mindig, hanem együtt működjünk ez egy nemzetközi válság, annak egy része, amelyre nemzeti válaszokat kell adni. A 4 millió menekültből Szíriában, ö, ö, vagy 4 millió menekült Szíriából, Törökországban, Libanonban, Jordániában van. Nézzük meg mi is, hogy mit tudunk tenni országonként az életek megmentéséért de nem lehet rákényszeríteni országokra számukra nem alkalmas megoldásokat. Ezek csak tovább fogják súlyosbítani a válságot, és úgysem fogják őket betartani. Nagyon sokféle módon lehet az embereknek segíteni. Igen, egyes országok szívesen bevesznek sok menekültet. Ez az ő választásuk. Mások pedig ugyanilyen jogosan mondhatják, hogy a legelesettebbeket Szíria környékén kívánják inkább támogatni. Itt milliókról beszélünk. Nem ezrekről csupán, akik elérték a partjainkat, hanem milliókról. Ezért a saját hazám azt mondja, hogy az erőfeszítéseinket elsősorban ezen ottani menekült táborok körülményeinek javítására ö, fordítanánk. Egy milliárd eurónyi ö, pénzt ö, különítettünk már célra, és gazdasági infrastruktúrát kívánunk építeni világszerte ne felejtsük el, hogy ilyen megoldások is léteznek, és más országok megint csak másképpen hozzájárulhatnak a rendszerhez. Például befogadó központokat építhetnek, ahol szétválasztják a gazdasági menekülteket a, a, a menekülőktől. És ö, és más, megint más országok jók, legjobbak lehetnek az emberkereskedők elleni harcban. Tehát a, az erőforrásainkat a saját rendszereink, elképzeléseink szerint ö, oszthassuk el a válaszadásra, és ne akarjanak lenteni minket egy közös szószal. Juncker úr, az utolsó utóbbi évben hatalmas növekedését láttuk a válságoknak, nem csak az euróválság, a görögválság, a migránsválság érint minket. Itt az ideje a reálpolitikának, a realisztikus megoldásoknak. Lehet, hogy ebből, amit itt mondogatunk, újságcikkek és fő vezércikek születnek, de nem megoldások. Európában praktikus, pragmatikus megközelítésekre van szükség, és nem csak elvek újra meg újra hangoztatására. Köszönöm szépen, Kamal úr. Most pedig a liberális frakció képviseletében Ferhosszat úr szó. Mindenek előtt, elnök úr, én már ezt személyesen is megtettem, de Juncker úrnak szeretnék én is részvétet nyilvánítani édesanyja halála kapcsán, az egész frakcióm nevében. Elnök úr, talán jövőre kicsit máshogy kellene megszervezni ezt a vitát. Meghívhatnánk talán a 28 állam és kormányfőt is erre a vitára. Elég hely van még itt a teremben, elférnének itt a háznak ezen az oldalán. Nem gondolom, hogy Juncker úr kap 90 percet a tanácsban, amikor ott ismerteti az unió helyzetét. És emellett mondjuk Tusk, úrnak is itt kellene lenni az Európai Tanácsnak. Most van egy állandó elnöke, hát szerintem itt kellene, hogy legyen az Európai Tanács állandó elnöke ezen az ülésen. És hát elnézést, Tudom, hogy most közel-keleten van, Ramalában és Jeruzsálemben, ott egyik eh, fővárosból a másikban megy, hogy a ügy eh, kapcsán eh, tárgyaljon, és most ez a feladata de ezen már a probléma lényegére is tértünk, ez pedig az, hogy nincs elég politikai akarat, és nincs meg az egység Kamelúr tagállamok között. Mert amit ön itt megvédett néhány perccel ezelőtt, az az, hogy mindenki csinálja úgy, ahogy akarja. Mi Nagy-Britanniában így, Németországban úgy, Magyarország biztos, hogy teljesen más, hogy ott a vallal, a kerítések, tehát ilyen problémákat nem így kell kezelni. A menekült válság közös felelőssége az Európai Uniónak, és ez forog most kockán. Mit kell tennünk? abba kell hagynunk azt, eh, hogy csak reagálunk. A tagállamok csak reagálnak, de nem cselekednek. Mi is történt? Áprilisban eh, volt egy mediterrán stratégia, aztán mit csináltunk? Egy kicsit a Frontex költségvetését megnöveltük, eh, jó, ezzel azt hittük, hogy megoldottuk a problémát, hát nyilván nem két hónappal később, vagy 50 nappal később már a, a Nagy-Britannia felé a csalagúdban rekedtek a, a menekültek. Nagyon sok pénzre van szükség sátrakra, itt Kalénél élelmezni kell, el kell látni ezeket a menekülteket. Ezt el kellett, hogy mondjam. Aztán itt van Budapest. Amit ott látunk, az, az hihetetlen pályaudvarra szorultak a menekültek, minden tisztelet nélkül bánnak velük, és aztán ők azt mondják, hogy jó, akkor nyissák meg a vasutat, hogy elmehessenek a határa Ausztriába, Münchenbe, és akkor jó, megnyitjuk, és akkor megoldottuk a problémát. Ez, ez méltatlan egész Európa számára, nem így kell bánni a menekültekkel és látnunk kell azt is, hogy néhány ország felvállalja a felelősséget, például Németország. Münchenben 20 ezer menekült érkezett 5 nap alatt. Néhány ország azt mondja, hogy hát 5 évig se fogadunk be ennyit, és néhány ország azt mondja, hogy ne, nem, köszönjük, mi nem. És el kell mondunk azt, hogy nagyon nagy ellentéteket láttunk. Több ezer ember civil részéről sokkal nagyobb szolidaritás mutatkozott, mint sok Európai Uniós tagállam politikai vezetői részéről az üzenetem, hát nem önnek mondom ezt Juncker úr, elnézést, ezért a tanácsnak szól, tanácshoz szólok inkább, mert ott van a probléma. Nem mondják azt, hogy ez Európa probléma. Ez Európa válsága, ez nem európai válság, ez Európa hiányának a válsága. Mondjuk el az igazságot az embereknek. A baj, Dublin nem Európa, Dublin Európa tagadása. Azt mondjuk, hogy jó, majd az olaszok, majd a görögök, majd ők kell, hogy felelősségek legyenek, itt egy nagyon fontos lépést tett ön már májusban is azzal, hogy meg kell osztani a felelősséget, és remélem, hogy a tanács nem néhány hónap múlva, hanem néhány nap múlva már néhány javaslatot el is tud fogadni. Legyen, hogy legális bevándorlási rendszer. Ugye sokan azt mondják, hogy ez nem ugyanaz. Ezek a menekült, nem menekültek, hanem gazdasági bevándorlók, de hát ezt a problémát csak akkor lehet megoldani, ha van egy legális bevándorlási rendszer, és egy kék kártya rendszer, nem 28 féle, hogy az amerikaiaknak van egy zöld kártya, a green card, itt van Európában valami blue card, egy kék kártya, de ez 28 különböző rendszer, és tulajdonképpen egyedül Németország használta igazán a kék kártyát. 2016-ban, ahogyan bejelentette néhány perccel ezelőtt, előáll a legális bevándorlás csomaggal, hogy megoldjuk ezt a problémát. Azután a legfontosabb tanulság, elnök úr, kedves kollégák, amit levonhatunk, az az, hogy a tanács és belássa a szomszédban zajló válság szembe kell néznünk, ennek megfizetnénk az Persze nem tudjuk megoldani az összes konfliktust Afrikában vagy a közel-keleten, és de hát azt mondani, hogy ez Európán kívül van, hát mi fizetjük meg mindennek az árát, és itt a parlament is meg vagyunk győződve arról, hogy Ugye a szíriai háború az nem a mi problémánk volt. Sokszor mondták itt a parlamentben is, hogy nem kell itt semmit tenni, ne segítsük a demokratikus erőket. Mit kell először is tenni? Ugye, vagy mi, mi, mire vezetett ez először az iszlám államhoz, azután a menekült válsághoz? Hogyha ennek a vitának az eredménye az, hogy itt csak a, mindenki ugyanazt az állásmegyet ismétli, ez nem elég. Új kezdeményezésekre van szükség. És az ENSZ keretein belül eh, be kell szüntetni a vér vérontást Szíriában. Ismét biztonságos országá kell tenni Szíriát, hogy később visszatérhessenek oda a menekültek. Mogherini asszony és a tanács elnökségehez fordulva, és azt mondom, hogy önök szólítsák fel az ENSZ-ben a képviselőinket, a biztonsági tanácsot, hogy indítsanak egy új kezdeményezést, minél előbb, minél gyorsabban, hogy belesen fejezni a konfliktus Szíriában, mert ez az egyetlen fenntartható megoldása ennek a krízisnek. Köszönöm szépen, Felhoztat úr. Most a GUE frakció nevében asszonynak adok szót. Elnök úr, Juncker bizottsági elnök úr, a frakcióm nevében én is szeretném részvétemet kifejezni édesanyja halálával kapcsolatban, és gratulálok önnek ahhoz, hogy mint ember viselkedett, és, és megfelelt hivatali kötelességeinek. Ugyanakkor, amit a beszédében elmondott, a legfontosabb európai kérdésekről sok ö, számomra problematikus része van. Két dolgot szeretnék leszögezni. Ismert Zeus, Zeus volt az, aki Európát elrabolta. Ez volt az első migráns, aki erre a kontinensre jött, és utána nevezték el. Gyökereink tehát ott vannak valahol, a közel-keleten, és illúzió lenne most a menekült kérdést rövid távon letudni, akarni eddig is illúzióban éltünk, ebben az évszázadban az egyik legnagyobb probléma, kihívás Európá számára a népvándorlás, eh, amit egyébként a klímaváltozás is okoz, és az gyökerek, az okok területén kéne föllépni. Az ön eh, beszédét üzenetként értelmezem, üzenetként azokhoz, eh, akik akár itt ülnek, akár más felelős tagállami pozíciókban, vagy rasszistaként az utcán randalíroznak, és az Európát még jobban el akarják szigetelni, és eddigi világra nyitottságunkat meg akarják szüntetni. Azt hiszik, hogy akkor e övék Európa, hogyha mindenkitől elzárkóznak. Ezek a nemzeti és nacionalista és radikális törekvések nagyon ijesztőek ami a menekültügyi kérdést illeti, itt erről még sokat lehetne beszélni, sokak szerint jó, amit eldöntöttek, sokak szerint kevés. Egyet egyetértünk mindenképpen, hogy legális bevándorlási folyosókat, utakat kell kialakítani, jogi és földrajzi értelemben egyaránt. Európa legyen szolidaritás, és ne egyszerűen kvótarendszer érvényesüljön, hanem az egyes menekültek egyéni érdekeinek, szükségleteinek megfelelő rendszert alakítsunk ki, amely nem merev, hanem rugalmas, de átlátható. A Genfi menekültügyi egyezményt hajtsuk végre. Az emberi méltóságot őrizzük meg mind a menekülteknél, mind saját ö, körünkben. Ez számomra minden erről szóló vita kiinduló alapja. Ugyanakkor vannak sürgősségi feladataink is. És vannak egyéb Európai Uniós, például a görög válság feladataink is. A két dolog ráadásul most földrajzilag is egybe esik részben. A görög szigeteken az merül már föl, hogy működik, működő képes-e egyáltalán egy Európai Uniós tagállam. Magyarországon, Görögországon óriási funkcionális hibákat láttunk a kormányok, tudatosan demonstratíve megalázták a menekülteket, a magyar kormány, és gyakorlatilag a pénzügyminiszterek vették át az irányítást Görögországban, az Európai Parlament pedig a bizottság, és a bizottság gyakorlatilag a kormányok játékszerévé vált. Ezt szüntessük meg. Ha valóban szeriózitást, komolyságot vár el önmagától, akkor nem hagyhatja, hogy az Európai Uniót és intézményeit egyes tagállami miniszterelnökök orruknál fogva vezessék. Kérem fejezze be, mondja az elnök. Még egy pillanat, elnök úr. Juncker úr, háromszor annyit beszélt, mint amennyi a felszólalás ideje volt. Ő is már másfél perccel meghaladta a három perces felszólalás idejét. Tehát ne a szavakat számoljuk, én sem számoltam Juncker úr szavait, de a prioritásokat ki kell domborítani. A szociális szempontokat sajnos a bizottság nem képviseli, ezen változtatni kell, ez a közös feladatunk, egyéb, enélkül nem fog semmi egyéb sem működni. Frau Zimmer, ich finde das absolut inakzeptabel. Elfogadhatatlan, Zimmer asszony, és ön ezt állandóan így csinálja, hogy két perccel meghaladta három perces beszédidejét, és olyan alapon, hogy a bizottság elnöke meghaladta a beszédidejét, olyan alapon nem mondhatja minden képviselő majd háromszor annyit beszél, mint amennyi a felszólalási ideje. Most a zöld frakció nevében Lambert úrnak adok szót. Merci, merci, monsieur le Köszönöm, köszönöm, elnök úr. Juncker úr, egyetértek önnel. Ön nehéz időket él, él most meg, de szeretem volna megmutatni, hogy az Európai Unió iránt milyen ambíciókkal rendelkezik. A tisztesség, illetve a demokrácia, a szabadság, az emberi méltóság, az egyenlőség, a jogállamiság, az emberi jogok, illetve a kisebbségek jogainak elismerése voltak az Európai Unió alapértékei alapításkor a pluralizmus, a diszkrimináció hiánya, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, illetve a férfiak és nők közötti egyenlőség. Ezek Európa alapértékei. Milyen unióról beszélünk? Európa az exkluzió, a kirekesztés, a munkanélküliség, a szegénység eh, Európája, a tagállamok pedig fiskális háborút vívnak. A menekültek válságával kapcsolatban bizonyos tagállamok úgy, vagy tagállami vezetők úgy jártak el, hogy kerítéseket építettek. A nemzeti egoizmus, a nemzeti önzés odáig fajul, hogy akár e, meg is alázzák, más, kor, meg is aláznak más kormányfőket. Nos, úgy látom, hogy egyre szűklátókörűbbek és gyengébb szívűek az európai vezetők. A szerződés, amire utalt, életben van. Humanitárius, szociális, környezeti, illetve demokratikus sürgősségi helyzetről, vészhelyzetről beszélhetünk jelenleg. A polgároknak nap mint nap valahogyan túl kell élni a nehézségeket, ne felejtjük el, hogy bolygónknak is vannak határai. Szeretném, hogyha fiatalok rendelkeznének azokkal az eszközökkel, amelyek lehetővé teszik számukra ezt az invenciózitást az életükben. Olyan kutatókra van szükség, amelyek igazi és fenntartható megoldásokat találtak, találnak ki problémáinkra. Gondoljunk a bank, bankárokra, amelyek szeretnék azt elérni, hogy a társadalom szolgálatában álljanak a bankok. Gondoljunk azokra, akik a fosszilis energiának hátat fordítanak. Azt hiszem, hogy azt kell felébreszteni bennünk, ami, a legszebb az emberi lényben. Gondoljunk azokra, amelyek a rövidtávú profit diktatúra ellen fölemelik szavukat. Nos, ilyen, ilyen időket élünk. Elnök úr, az európai szellemnek legszebb példája az, amit látunk több, több tagállamban is, akik segítenek a menekülteken, akik a háború elől menekülnek el. Tehát nem magunkba kell fordulni, nem kell elfordulni a másiktól. Európai, az európaiaknak meg kell mutatni azt, hogy szolidaritások. Európa szolidaritás a változás a változás szereplői azok, akik ezt megmutatják meg Európában. Szövetségeket kell kidolgozni, a hidakat fel kell égetni. Illetve a hidakat kell kiépíteni, nem szabad -e falakat építeni. Egy évvel ezelőtt elhangzott a pápa szájából itt az, hogy Európának két feladata van, egyrészt be kell fogadni a menekülteket, másrészt pedig a válság okait kell felszámolni. Nos, tudnunk kell tehát, hogy mit teszünk. Kell egy megfelelő kvótarendszer, kellenek legális módjai a bevándorlásnak, és ez az egyetlen módja annak, hogy az embercsempészet halálos gyakorlatának véget vessünk konkrét cselekvése, konkrét fellépésre van tehát szükség, sürgőssége. A parlament parlamentnek ezt a termét csupán 50 nap használjuk évente. Az egyéb fennmaradó időben a zuhanyal ellátott irodák üresek. Nos, Szerintem kiválóan alkalmasak ezek az irodák a menekültek befogadására, hiszen úgyis üzemeltetik, melegítik, fűtik őket. Voilà, chers Kedves kollégák, szerintem ez egy konkrét válasz lenne. Így a tisztelt ház megtehetné azt, ami megtehetne egy szolidaritási lépést, és azt hiszem példát is mutathatnánk a többi parlamentnek Európában. E az EFDD frakció képviseletében most Farázs úré a szó. Köszönöm. Juncker úr, csak egyszerűen téved. Áprilisban a közös menekültügyi politika kapcsán elmondták, hogy mindenki, aki az Európai Unióba beteszi a lábát, az maradhat. Itt milyen arányokról beszélünk? Németország múlt héten azt mondta, hogy hát alapvetően bárki jöhet. Most már kicsit túl késő van az országoknak a listáját, ahonnan érkezők maradhatnak vagy nem maradhatnak. Itt most egyszerűen ők bedobják a tengerbe az útlevelet, és mindenki azt mondja, hogy Szíriából jött. Az emberek, az érkezőknek a többsége, és a szlovák miniszterelnök nagyon őszintén mondta, a többségük gazdasági bevándorló. És emellett, ahogyan korábban is óvtam ettől, az ISIS és hasonlók ezt az útvonalat használják fel arra, hogy a zsihadistákat bejutassák európai földre. Őrültek lennénk bolondok, hogyha nem látnánk, hogy ez mekkora fenyegetés a társadalmaink számára. Hogyha az ő igazi menekülteknek segíteni akarunk, ha meg akarjuk védeni a társadalmunkat, ha meg akarjuk állítani ezeket a bűnöző embercsempész bandákat, akkor meg kell akadályoznunk a hajókat, ahogyan az ausztrálok is ezt csinálják, és el kell döntenünk, hogy ki kaphat menekült státuszt. Miután az Egyesült Királyságban népszavazás előtt állunk, Hogy eh, mondjam a következőt. Eh, tudom, hogy több tíz millió fontot az angol adófizetők pénzét el akarja költeni arra, hogy nekünk megmondja, hogy mi mit csináljunk. Hát eh, most azt javasolni, hogy ezt a néhány, néhány EU szabály majd megváltoztatja a mi gondolkodásmódunkat, hát elnézést kérek, ha csak amíg nem, nem adja vissza Kamerun úrnak a jogot, a hatáskört arra, hogy saját maga védje meg a határainkat, akkor mi jövőre arra fogunk szavazni, hogy lépjünk ki az EU-ból. Az ENF frakció képviseletében Filippo úré a szó. Il est simple de résumer en un... Az Európai Unió jelenlegi állapotát a válság jellemzi, gazdasági válság, diplomáciai válság, Ukrajnában, Szíriában, Líbiában sikerült lerombolni az országot, és ennek az eredménye az is, hogy illegális migránsok, illetve iszlamisták árasztják el Európát. 160 ezer illegális migránsot akarnak szétosztani a tagállamok között, és akik nem akarják ezt végrehajtani, azokat meg akarják büntetni? Az emberek ezt nem bírják többet, többé. Az emberek szenvednek a szegénységtől, a migrációtól, a munkanélküliségtől. Közel, közel-keleten nagyon gazdag országok vannak, olajból szerezték a pénzt. Akkor miért felénk fordulnak? A mezőgazdák csupán morzsákat kapnak ehhez ehhez képest, ahhoz képest, amit a migránsok kapnak. Azt hiszem, hogy ezzel nem tartja tiszteletben az európai embereket. Európát prédikálja, de ezzel nem csökkennek a problémák. Az atlantista elképzelései is kudarcra vannak ítélve. Az Európai Unió azt hiszem, hogy el lesz majd feledve a történelemben, és ekkor, hogyha vége lesz az Európai Uniónak, akkor van az, e- a tagállamoknak, illetve az országoknak esélye arra, hogy megismerjük a demokráciát, a gazdagságot és a békét. Köszönjük. Most a függetlenek közül Morovai képviselőasszonynak adok Thank you. Patriots. You... Köszönöm szépen. Először azt szerettem volna mondani, hogy Európa és Magyarország polgárai egyesüljetek, mert aggódom hazám iránt. Aztán azt akartam ideírni, hogy európai hazafiak egyesüljetek, mert tudom, hogy Európában sok hazafi gondolkodik hasonlóan, mint én. Végül pedig rájöttem, hogy vannak hazafiak nem csak a befogadó és tranzitországokban, hanem vannak hazafiak a származási országokban is, az afrikai országokban, a szegény ázsiai országokban is. Mindannyian ugyanarról álmodunk, mi mindannyian otthon szeretnénk lenni a világban, hazánkban. A saját hazánkért szeretnénk dolgozni, a békét ott megőrizni, gyökereinket, hagyományainkat, kultúránkat megőrizni. Ebben ügyünk, kezdjünk el végre azon gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt a közös álmat megvalósítani, és ezáltal a világot jobb helyé tenni. Im Namen des äh, Rates äh, spricht jetzt Herr. A tanács nevében most Schmidt miniszter úrnak adok szót. Elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, tisztelt bizottsági elnök úr, biztosok, a tanács nevében először is meg szeretném köszönni a Juncker bizottságnak ezt az összefoglalót az Európai Unió helyzetéről, ezt a világos értelmezést arról, hogy mik az Európai Unió jelenlegi kihívásai, és mit kell tennünk, és hogy mi a valóság. Nem kendőzte el a valóságot, és javaslatokat tett a bizottság elnöke, fontos javaslatokat különböző területeken. Igaza van, elnök úr, hogy nem a business as usual idejét éljük, bátor, innovatív megoldásokat kell keresnünk, mobilizálnunk rejtett kapacitásainkat, az unióban rejlő lehetőségeket, az európai értékeket, hogy valóban ebben a történelmi helyzetben történelmi válaszokat adjunk, mint ahogy ez sikerült már korábban, például a berlini fal leomlásakor, vagy az Európai Unió, Európai Kontinens újra egyesítésekor. Most van egy nagy kihívás előttünk, amely valóban politikai akaratot, kapacitásokat, szolidaritást kényszerít ki, de Európában megvannak ezek az értékek. Juncker úr felhívta a figyelmet a migrációs és menekültügyi problémára, és ezt kritikusan tette, önkritikusan. Ez a jelenlegi kihívás minden eddiginél nagyobb, és nem lehet megkerülni. Itt az értékeinkkel szembesülünk, hogy valóban kötődünk-e saját értékeinkhez, intézményeket, intézkedéseket, szabályokat kell felállítani, értékalapúakat. Ebben a kontextusban a tanács nevében ugye júliusban az elnökség minden erőfeszítést megtett annak érdekében, hogy intézkedések szülessenek, egy mechanizmus, egy ideiglenes, kivételes mechanizmus első körben a ö, áthelyezés és a letelepítés érdekében. Nem volt könnyű ez a feladat, és amit elfogadtunk, az nyilvánvaló, hogy nem elég, úgyhogy tovább kell menni. Az elnökség, a Juncker Bizottság új javaslatot tesz ma eh, a tervezett számok megemelésére, és ezzel a tanács is számol. Tudatában vagyunk a sürgősségnek valamennyien, és eh, annak, hogy csak egységesen lehet fellépni, de Európa képes ezt a válságot is kezelni, Ugye elhangzott, hogy az európai lakosságnak csak 11 százalékát teszik ki a jelenlegi menekültek, tehát ez nem egy kezelhetetlen probléma. Ha értékeinket komolyan gondoljuk, akkor képeseknek kell lennünk politikai akaratot generálni és megfelelni a kihívásnak. Az elnökség megoldások keresésén dolgozik valamennyi tagállammal, és széleskörű együttműködésben gondolkodik az európai intézményekkel és más intézményekkel de ehhez mindenkinek hozzá kell tennie a magáét, ahogy ez kiderült a migrációról szóló mai vitában is. Elnök úr, volt lehetőségünk más prioritásokat is áttekinteni az elnökségben, amit a bizottság elnöke is felsorolt, a munkanélküliséget, a gazdasági fellendülés szükségességét és annak segítésének támogatását, a fiatalkorúak körében jelentkező munkanélküliséget. Ezekre mindre gyors, bátor megoldásokat kell találnunk. A luxemburgi elnökség ezeknek a kihívásoknak a tudatában van, és mi ugyanazon a hullámhosszon vagyunk Juncker úrral. A szociális dimenziót is nagyon fontosnak tartjuk. Hallott osztottam a szociális dömpingről mondott szavait, a, azt az elvet ugye, hogy ugyanazért a munkáért ugyanazt a pénzt kell megadni, ugyanakkor a szabad munkaerő vándorlást is meg kell védeni, és a gazdasági vállalkozások szabadságát is. Mi támogatjuk az Európai Bizottságot abban, hogy a belső piacon a digitális piac fejlesztését lendületesen folytassa, mert a digipar átalakítja nem csak magánéletünket, hanem sok-sok iparágat, a munkavállalás módozatait, a szociális struktúrákat, tehát a minősítési kvalifikációs rendszereket is, ezeket is digitális alapra kell tehát helyezni. A fenntartható fejlődés is óriási kihívás. A klímaváltozás elleni harcon belül mobilizálnunk kell nemzetközi szinten, erre a konferencia most a COP21 kiváló lehetőséget teremt a fellépés érdekében. Óriásiak a kihívások. És ne felejtsük el, ez is elhangzott, hogy a menekült válság alapvetően egy másik válságnak, egy politikai válságnak a következménye, és a politikai válság kialakulásában Európának is felelőssége van. Mindez a szomszédságunkban történik, és nyilvánvaló, hogy minden szomszédságunkban kialakuló válság minket is érint. A nemzetközi együttműködésben Frederika segítségével nemzetközi felelősséget kell vállalnunk az európai közösségnek a nemzetközi közösségben, tehát az ensz összefogva. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, Schmidt úr. Most a néppárti frakció nevében Herbert Riley a szó. Tisztelt bizottsági elnök úr, tanácselnöke, parlamenti elnök úr! Először is nagyon köszönöm Jean-Claude Junckernek, hogy világossá tette, hogy Európa több, mint csak egy projekt. Hogy itt vannak alapai, alapjai, értékei. A menekült problematika talán esélyt ad arra, hogy mindez most jobban a figyelem középpontjába kerüljön. Itt vannak alapértékek, amelyek alapján egyszerűen segítenünk kell, nem csak szavakkal, hanem konkrétan és valóban a feladat nagy a tagállamok számára. Köszönöm azt is, hogy utalt arra is, hogy van itt egy másik oldala az éremnek, a származási országok. Ott is gondolkozni kell azon, hogy megszervezzék a visszafogadást, küzdeni kell az embercsempészek ellen. Ez egy nagyon bonyolult kérdés, nincs rá egyetlen egy válasz, nem lehet ezt egy válaszsal elintézni, például azt mondani, hogy most ha legális csatornákat is nyitunk a bevándorlásnak, az megoldja a problémát, ezt differenciáltan kell látni, és köszönöm, hogy ezt is elmondta. De valami hiányzott a beszédből, hiányzott az a rész, amiben azt mondanánk, hogy hogyan tudjuk finanszírozni ezt a hatalmas kihívást, és hogy az európai polgárok velünk akarnak jönni ezen az úton, mert csak akkor működik, hogyha Európában, ahol van teljes foglalkoztatás és jólét, ezt, ezt az emberek akarják, és ez nem csak nyilván Görögország problémája, de hogyan szervezzük meg a növekedést, mi a helyzet a belső piaccal, a szabályokkal, az energiaárakkal, a vállalatok támogatásával, az innováció, a kutatás támogatásával. Csak kérdéseket tettem fel, több időm eh, nincsen, de mindenképpen ez egy nagyon nagy kihívás, és ha a másik nagy problémát meg akarjuk eh, oldani, akkor ott eh, ugyanilyen konzekvens fellépést várok el a bizottságtól. Köszönöm. Köszönöm, Rajl úr. Rodríguez asszony következik. Monsieur le Président, vous venez de faire... Tisztelt elnök úr, nagyon bátor beszédet hallottunk öntől, az Európai Unió mellett tette le a voksát, az európaiak mellett tette le a voksát, támogatjuk önt ebben. Az Európai Unió egzisztenciális válságban van. Az a kérdés, hogy milyen emberek vagyunk mi, európaiak. Ilyen típusú válságokat csak akkor lehet megoldani, hogyha igazi európai megoldásokat alkalmazunk. Tragédia alakul ki a határaink mentén. Humanitárius válság. Szerintem az egyetlen megoldás, hogyha igazi európai menekültögyi rendszert alakítunk ki. Egyre nagyobb a migráció nyomása a határainkon. Az egyetlen megoldás igazi európai menekültügyi agenda és erősebb európai fejlesztési együttműködés. Egyre nő a feszültség a munka, munkaerőpiacon Európában. Az egyetlen megoldás, ezt ön is mondta, hogy a teljes foglalkoztatást megvalósítjuk Európában. Ennek a legfőbb motorja a beruházási terv. Elmondhatjuk, kérdés, hogy elmondhatjuk-e, hogy minden tagállam rendelkezik-e azokkal az eszközökkel, amelyek ezt lehetővé teszik. Szerintem nem. Egészen addig nem, amíg az eurozóna, eurozónában olyan sok az a eltérés, a szétfele húzás, sajnos nem a konvergencia jellemző. Ezért olyan fontos az eurozóna. Végezetül hadd mondjam el azt, hogy igazi európai megoldásokra van szükség, ehhez mi parlamenti képviselőknek nem csak az európai polgárokat kell képviselni, nem csak a tagállami polgárságot kell képviselni, hanem természetesen a teljes európai polgárok, polgárságát, vagy lakosságot. Elnök, sajnos kék kártyákat nem tudok engedélyezni, mert nagyon nagy késésben vagyok, és kérem, kérek minden képviselőt, hogy tartsa be hozzászólási időt, különben gond lesz a délutáni vitákkal. Tehát szokásomban, szokásomhoz nem hűen, nagyon szigorúnak kell lennem. Terry Cabras képviselő következik egy perc. Köszönöm, elnök úr. Juncker úr. Tudjuk, hogy Tudjuk, hogy itt a menekültek eh, helyzete drámai, technikai, politikai megoldásokra van sürgetően szükség. Legyünk őszinték és világosak. Ön ismételten is elmondta, hogy az okok okokat is meg kell szüntetni most itt egy etikai megfontolás, sokszor figyelmen kívül hagyunk. Az első dolog, amit meg kell tennie a tanácsnak, a parlamentnek és a bizottságnak az, hogy elismerjük azt, hogy néhány európai ország nagy mértékben, bár nem, nem is kizárólag felelősek a jelenlegi helyzetért. Nem csak azért, mert Irakot lerohanták, hanem mert bűnösek abban is, hogy nem vett, vagy részt vettek közelkeleti konfliktusban, katonai konfliktusban, és hát most itt van a gyümölcse mindennek ha ez, ez az elismerés, ez lehetne a e, morális válasz, az igazságos válasz kiinduló pontja, és ezt követhetik majd azok a lépések, amelyeket e, azonnal meg kell tennünk. Köszönöm. Gasztaldó képviselő. Köszönöm, elnök úr. Juncker úr. Be, beszélt arról, hogy milyen fontos történelmi pontot élünk meg. Igaza van. Tusk úr széke megint üres, úgyhogy ez azt jelenti, hogy nem tiszta a lelkiismerete. Beszélt az Európai Unió tagállamairól is. Meg lehet nézni, hogy Európa mennyire hű az élveihez, mennyire működik a Marenuszról, mennyire működik a menekültek befogadása. A keleti országok elfelejtik azt, hogy milyen volt az, amikor ők voltak a menekültek. A kereskedelmi politikáknak katasztrofális az eredménye. És az, ne felejtjük el, hogy a multinacionális cégek milyen hatással vannak ránk, az amerikaiak és a kínaiak. Libanon és Jordánia nem tettek semmit azért, hogy megmentsék szír testvéreiket, de sokat tettek azért, hogy destabilizálják a kezelköletet, természetesen a mi tagállamaink segítségével. a gazdasági válság során egyértelművé váltak az erőviszonyok, kik az erősek és kik a gyengék. Európa gyáva volt. Nos, úgy gondolom, hogy egy érték közösség nem így működik. Nem csupán a migránsok számára kell kvótákat eh, kigondolni, azt hiszem ez mindannyiunk felelőssége. Nagyon nehéz a válságra mindenképpen válságra választani, csak akkor van megoldás, hogyha igazságos az. Köszönöm, Degraf képviselő következik, és kérem, tartsák be a hozzászólási időt. Ha nem, akkor a kollégáknak tesznek, rossz, tesznek rosszat. Elnök úr, ma Junkar úr ismertetett egy tervet, 120 ezer bevándorlót akar szétosztani az Európai Unióban. Angela Merkel azonban az, aki Holland elnökkel kitalálta ezt a programot és ráerőltette Juncker úrra. Ezt mi, mi is a gyakorlat? Németország most már látja, hogy nem tudja befogadni a sok menekültet, és most megpróbálják megfordítani a, a dolgot, megpróbálják eh, ezeket a pénzeket a menedék kérők ellátására az EU-tól megszerezni. Eh, Merkel eh, asszony nem mondj, azt mondja, hogy most mindenki, aki kopogtatta az ajtón, azt be kell engedni, és hivatkozik Schengenre, holott az illegális bevándorlók között nagyon sok ezer IS terrorista jön be. Juncker úr, Merkel asszony azt mondják, hogy nekik azt mondom, hogy le kell zárni a nemzeti határokat, szolidárisnak az európai polgároknak kell lennünk, és ezeket a szerencse lovagokat ne osszunk szét 120 ezret körülük, amikor sok európai szegénységben él. Albrecht képviselő következik. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a lengyel delegáció nevében a bizottság elnökének, illetve részvételmet is szeretném kifejezni önnek. A helyzet dinamikusan változik. A lengyel delegáció nevében hadd mondjam el azt, hogy milyen hogy mi egy országból érkeztünk, tehát nem a Holdról jöttünk, hanem az Európai Unió egy országából. A tragikus helyzet átterjedhet, és akár Ukrajna felől is érkezhetnek majd menekültek. Egyáltalán nem világos, hogy mi lesz, hogyan alakulnak a történések, nem lehet megjósolni. Holisztikus megközelítésre van szükség. Jó lenne, hogyha több eszközünk lenne. A helyzet tehát dinamikus. Lengyelországban tudjuk, hogy humanitárius katasztrófáról van szó, és jelenleg vitatjuk azt, hogy növeljük Lengyelország menekült befogadó kapacitását. Erre kérjük a miniszterelnökünket, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy a tagállamok kezében legyen a döntés. Még egy megjegyzés. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, elnök úr, olyan országokból származunk, ahol pontosan tudjuk, hogy mi történik, mi folyik itt, és szeretnénk szolidaritást tanúsítani. De nem szeretnénk, hogyha zsarolnának minket, nem szeretnénk, hogyha erről kikényszerítenénk erővel ezt tőlünk, hogy befogadjuk ezeket az embereket, és különben megbüntetnének minket. Segítenénk, szeretnénk, de hogy hogyan tegyük ezt, ezt hagyd döntsük el mi. Parola l'onorevole Guerrero Salom. Guerrero Salom kollega. Tisztelt elnök úr. Amikor ennek az eljárásnak a vége eljön, amikor ez az eljárás lezárul, befejeződik, gyakorlatilag a parlamenti ciklus végére érünk. Szociális, társadalmi értelemben egy évtizedes hátralépés ez a szociális terveinkhez képest a válságból való kilábalás, a szociális vívmányok hátrányára történik úgy gondolom, hogy fontos a minimál bérről megállapodni, illetve a szociális dömping ellen együtt fellépni, ami a humanitárius válságot illeti több mint 160 millió ember menekült a világban, ők háborúk elől menekülnek, és nincs otthonuk. Többen halnak éhen ma, mint ahány ember háborús konfliktusban veszti az életét. Az Európai Uniónak fel kell emelnie a hangját jövő tavasszal Isztambulban tartandó konferencián Parlament jelentést készít, és az Európai Bizottság az év végén ismerteti konklúzióit, de Isztambulban arra lesz szükség, hogy megmutassuk, hogy mit tettünk az európai kontinensen, ha nem vagyunk szolidárisak, nem fogjuk tudni ezt mondani Isztambulban sem. Tack för ordet, herr talman. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy perc rendelkezésemre nem sok ez. Szeretnék az ukrajnai helyzetről beszélni most, amit Juncker úr is említett a beszédében. Mi történik, mit tesznek az oroszok az ukrán lakossággal szemben. Méltatlan dolgokat. A lakosság nagyon szenved, nagyon komoly veszélynek vannak kitéve, és választott politikusként a mi feladatunk az, hogy tegyünk valamit. Az Európa Tanács, az Európai Parlament, és a svéd parlament fórumán is beszélni kell a diplomáciai erőfeszítésekről, amelyek nélkülözhetetlenek. Ugyanakkor vannak egyesek, akik nem értik meg, hogy milyen feltételeket kell támasztani Oroszországgal szemben. Közeledik a tél, és lehet, hogy megint Oroszország megpróbálja majd elzárni a gázvezeték csapját mindenképpen intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy ezt a konfliktust megoldjuk. Honorable Atkinson képviselő. Honorable Lamassur. Nincs itt, akkor Lamassur úr. Monsieur le Président. Tisztelt elnök úr, Szeretnék köszönetet mondani és gratulálni a bizottság elnökének a jövőbe látó szellemiségért, az európai szellemiségért. Nagyon gyakran hiányoznak ezek a nagy lelkű szavak az európai politikából e, e, azt mondja ön, hogy az Európai Unióból hiányzik Európa, és hiányzik az egység, az unió is a nemzeti eh, vezetők eh, eh, túlszulejtik Európát, a tanácsban pedig egyhangulag kell döntést hozni a közös érdekek ellenére. Júniusban zárt ajtók mögött szégyenletes alkudozás kezdődött a menekültek kárára. A szakadék szélén vannak egyes országban, mégis demagógul lépnek fel a képmutatás csúcsa, hogy a 2016-os pénzügyminiszteri tanácsülésen megnyírbálták a menekültügyi kereteket. Itt az idő, hogy újra Unió és újra Európa legyen az Európai Unióban. Weidenholzer képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Juncker elnök úr, köszönöm az őszinteségét. Valóban eljött az őszinteség, az igazmondás ideje, eljött több Európa ideje. A menekült kérdés próbaköve lesz Európának. Hogyha nem sikerül megoldanunk, akkor mindent elveszítünk, de sokat nyerhetünk is. Hálás vagyok önnek, hogy a kérdést nem csak a kvótákra csökkentette, és hogy a közel-kelet országainak szerepéről is beszélt. Őszinte akar lenni, hát akkor legyünk őszinték, keveset teszünk a közel-keleti országokért, több eszközre, több pénzre, jobb együttműködésre van szükség, és nem elegendő csupán a hotspotokat létrehozni, hiszen jelenleg több tízezer ember van a balkáni útvonalon Európa fele, szabad ég alatt, hogyha elsik például már ezt ígérték, akkor valódi katasztrófák következhetnek be. Kérem tehát, hogy cselekedjenek, és nagyon fontos volna, hogy konkrét támogatást adjunk Szerbiában is példaértéke volt minden, ami történt. Köszönöm szépen, González Pons képviselő. Köszönöm szépen. Juncker úr Spanyolországot említettem. Spanyolországban több mint 4 millió menekült van, ennek ellenére el fogjuk fogadni szolidaritásból és humanitárius megfontolásokból azt a javaslatot, amelyet előterjesztettek. Azért, mert etikai kötelezettségünk is ez. Mindent meg kell tennünk a fanatizmus ellen is, de ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk a saját állampolgárainkról, azokról sem, akiket a két világháború űzött el Európából. Közös menekült politikára, de közös külpolitikára és egy megfelelő belső politikára van szükségünk, egy mentális Schengeni szerződésre is szükség van, ahol a szívekben és a gondolkodásmódokban lévő határokat is lebontjuk. A török tengerpartra kisodort szír kisgyermek teteme, illetve ez a fénykép eh, rengetegünket eh, ébresztett fel, de nem ez volt az első haláleset, és Szíria nem az egyetlen ország, ahol polgárháború dúl, vagy háború dúl a környezetünkben. Jönnek majd az éhség elől menekülők, jönnek majd az éghajlatváltozás által előzöttek, jöttnek azok, akik a betegségek elől menekülnek. Ezen emberek Európai Unióba való befogadása nehéz, hosszú folyamat lesz, hatalmas kihívás előtt állunk, nem csak most, hanem az elkövetkező évtizedekben is. Ez a kihívás sok éven keresztül még velünk lesz, és feladatot ró majd ránk. Kérdem én, kérdezem, mikor, kérdezem még egyszer, mikor fejezi be a nemzetközi közösség a háborút, mikor járulunk hozzá, hogy befejezzük ezt a háborút. Köszönjük szépen, most pedig Beresz asszony kap szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt eh, elnök úr, eh, őszinte részvétem. Ugyanakkor eh, szeretnék köszönetet mondani a matatott beszédéért, nem a közösségi módszer lényegéről beszélt, hanem az Európai Unió lényegéről és alapelveiről, értékeiről, a szolidaritásról, ami nélkül semmi sem lehetséges. A szolidaritás a sarokköve az Európai Uniónak és az euróövezetnek is, és nagyon fontos annak a politikai családnak, amelyhez tartozom, illetve az ön ágendája sem valósulhat meg nélküle. Ebben a szellemben szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak is, amikor lehetővé tette, hogy elkerüljük a Grexitet, mert a Grexit az minden európai szolidaritás felszámolása lett volna. Ugyanakkor tovább kell lépni, mert ez a válság még nem zárult le. Bátran tovább kell lépni az államadóság kérdésében. Minden megfigyelő tudja, hogy fenntarthatatlan ez az adósság, úgyhogy határozottan lépjünk fel, álljunk hozzá, és szolidáris monetárisan. Ugyanakkor elmondta, hogy mennyire határozott a gazdasági kormányzás terén, olyan gazdasági kormányzás szeretne, ami mindent lehetővé tesz, és hatékony működést eredményez ne feledkezzen meg a mézes madzagról sem, ne csak a furkos botra gondoljon, mindenképpen előre kell lépni a parlament támogatásával. Köszönöm szépen, elnök úr. Pini. Köszönjük szépen, Gárdéni asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer, és újra meg szeretném erősíteni, hogy büszkék vagyunk, hogy Ön, Juncker úr, mint a bizottság elnöke, sikra száll ezekért a kérdésekért. Felismerjük azokat az értékeket, amelyeket osztunk, ugyanabban az Európában hiszünk, amelyben ön is hisz, és azt szeretnénk, hogy ez a világos, teljes, szókimondó, humánus, befogadó és szolidáris beszéd, amely a keresztény Európa értékeit mutatja fel, ne csak beszéd maradjon, hanem valósággá is váljék. Hiszen egyrészt meg kell haladnunk az előttünk álló akadályokat, a szolidaritás szellemében kell fellépnünk, és a rendelkezésünkre álló eszközöket közép és hosszú távon kell felhasználnunk, hogy a drámai jelenség ellen fellépjünk, hiszen ez először is humanitárius kérdés, de ugyanakkor a történelmi igazságosság kérdését is felvetem. felveti. A olasz képviselőcsoport, illetve a Forza Itália képviselői, akik a néppártban ülnek, mindent megtesznek azért, hogy az ön beszédében megfogalmazott üzenetből váljék, hiszen nem szabad, hogy hamis vagy téves illúziók áldozatává váljunk, racionálisan kell gondolkoznunk, így lehetünk hasznosak máskülönben elkerülhetetlenek a köve, következő dra, drámák vagy tragédiák. Köszönjük a szép beszédet, és jó munkát kívánunk. Köszönjük szépen, Tója asszony. Juncker elnök úr, eljött az ideje, hogy ön is mondta, hogy az Európai Unió fellépjen, egy történelmi válaszúton állunk, és egy közös, erős európai vezetősre van szüksége, a vezető, a líder az az, aki a történelem által ráhelyezett felelősség szellemében cselekszik, és a szociális és a gazdasági kihívásokra is válaszol, mint a munkanélküliség. A vezető az, aki hozzájárul ahhoz, hogy megoldásra kerüljön ez a helyzet. Éppen ezért erőt kérünk öntől, és a vezetés képességét kívánjuk önnek, egy olyan európai útra kell répnünk, amely a középszerűséget, az egoizmust meghaladja és a közösségi érdeket veszi figyelembe. A szolidaritás, az európai szolidaritás szelleméhez kell visszatérnünk, amely bennünket egységesített az elmúlt évtizedekben. Pitella um, elnökünk, frakcióvezetünk már elmondta, hogy gyors, határozott, uh, célra vezető intézkedésekre van szükség, máskülönben túl késő lesz, túlon túl is késő lesz. Köszönöm szépen, most pedig Spiraki képviselő kap szót. Tisztelt uh, elnök úr, itt uh, az egész folyamat egy illúzió összeomlásával kezdődött a Dublini kettes egyezmény összeomlott, és Görögország és Olaszország változatlanul ezzel a menekült áradattal néz szembe és itt a finanszírozás mindenféleképpen fokozni kell, hogy ezzel a problémával megküzdjünk, és fontos, hogy a felelősséget is egységesen megosszuk. A bizottságnak igaza van, hogy ezt kell megvalósítani, viszont Görögországban rengeteg menekült Kosz és Lesbos szigetén ragadt, és a görögök is tudják, hogy mit kellene tenni a menekültekkel. A határainkat biztosítani kell, és a felvevő, befogadó országoknak támogatást kell nyújtani. Most azonban a populizmus felütötte a fejét, és ez nem lehet válasz a jelenlegi problémára. Sokan úgy gondolják, hogy az új kormány majd elsősorban a reformokra helyezi a hangsúlyt, ez lesz a fő prioritása. Ugyanakkor viszont egy fontos, egy szilárd, stabil gazdasági hátteret kell biztosítani. Nem fordulhatunk vissza, ezt az Európai Unió segítségével meg fogjuk valósítani, mint ahogy ezt a portugálok és az érik is meg tudták tenni Köszönöm, és kérem, hogy az időt tartsák be, mert egyébként kénytelen leszek megvonni a szót. És Garcia Perez kolléga következik. 2015. júniusában az Európai Unió nem tudott megállapodni a menekültek felosztásában. A kvótarendszerre javaslatot elvetette a elvetették a tagállamok, és ezt a nemzeti egoizmus diktálta. Nem tudtak megfelelően emiatt reagálni a kihívásokra az elmúlt években sem. Természetesen más kérdésekkel és szempontokkal is meg kell birkoznunk, alapvető kérdésekkel. Európa nem tud a válságból kilábalni, illetve a növekedés útjára lépni, ha a befektetések, a beruházásokat nem fokozzuk. A Juncker tervre szeretnék csak utalni. Ugyanakkor az alapvető kérdés az, hogy mindemellett hol érvényesülhet a szociális Európa, milyen kezdeményezések vannak a minimálbér garantálására például. Milyen ösztönzők vannak a tekintetben, hogy egyelő bánásmódban részesítsük a férfiakat és a nőket? Mi van a szociális dömpinggel? Az időből egyre inkább kifutunk, és Európa nem a tölbetett kézzel a továbbiakban. Elnök úr! Szia, Phil! Elnök úr, hölgyeim és uraim! Ön sokat tett annak érdekében, hogy rávilágítson, hogy kik vagyunk, honnan származunk, honnan jövünk, kik vagyunk és hova tartunk. Ez egy fontos része volt az önbeszédének, Európa gondolata, az Európai Unió politikai projektuma voltak éppen nem más, mint munkaprogramunk. A nemzeti egoizmus, a szívűség, a bátortalanság, az őszinteség hiánya, a szó és a tett ellentmondása, a határozottság hiánya pedig a probléma, melyel meg kell küzdenünk. Rajtunk múlik, hiszen hogyha akarjuk és összeszedjük magunkat, minden előttünk tornyosuló akadályt meghaladunk. Sok tagállamban olyan jeleket látunk, amelyek bátorítanak bennünket. A civil társadalom, az NGO-k, a civil szervezetek és az államok jól együttműködnek sok, sok tagállamban. Azonban az éhezés, illetve a nélkülözés tények, és ezek egy közös európai kül, biztonság, védelmi és fejlesztési politika születési óráját kell, hogy jelezzék, és egy közös gazdasági és szociális unió születését kell, hogy megmutassák. Köszönöm, Nieder Müller képviselő. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, Európa hajtóereje mindig a folyamatos változás és alkalmazkodás volt a változó világhoz. A mostani menekültválság ismét olyan helyzetet okozott, amikor vagy változtatunk és akkor erősebben és egységesebben kerülünk ki a jelenlegi helyzetből vagy meghátrálunk föladjuk alapvető elveinket értékeinket de akkor föladjuk a jövőnket is. nem tűrhetjük tovább hogy rossz kompromisszumok elavult szabályok és számtó politikai vezetők miatt támogatásra szoruló emberek gyalogoljanak az autópályákon aludjanak sosem induló vonatokra várva a pályaudvarokon tolongjanak a kikötőkben és váljanak embercsempészek áldozatává. fontosak a bizottság új kezdeményezései az újraelosztási rendszer kiterjesztésére de csak ez a kezdet. nagy a felelősségünk nincs több elvesztegetnivaló időnk az a dolgunk hogy világossá tegyük az számthat több európai szolidaritásra aki maga is szolidáris a menekültekkel. ez az a morális alap amelyre az unió és az európai kultúra egésze épül. köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt bizottsági elnök úr, a bevándorlási válság kérdése előnyös számunkra, európérek számára. Ugyanis ebben a fejezetben is, akár csak a többi fejezetben több Európára van szükségünk, nem kevesebb Európára, és ennél az oknál fogva szeretnék gazdaságról beszélni. A probléma foglalkoztatja Spanyolországot, Görögországot, Írországot, Portugáliát, óriási erőfeszítéseket tettünk Spanyolországban, Írországban, Portugáliában, hogy helyrehozzuk a helyzetet. Következésképpen egy konkrét kérdést szeretnék feltenni. Miniszterelnökünknek van egy víziója Európáról, és azt javasolja, hogy egy mechanizmust hozzunk létre a munkanélküliek megsegítésére. Köszönöm. Folytatjuk a spontán felszólalások körével. Hat felszólalónak tudom megadni a szót. Kérem, hogy mindenki tartsa be az egyperces felszólalási időt. Kirsztos kép... Kirsztosos képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Juncker elnök úrnak hogy ilyen kiemelkedő szerepet jár, játszott a görög válság feloldásában. Görögországban azonban még, még mindig akár adókolt a politikai ö, helyzet. A neodemokrátia, az én pártom egy politikai nyitást vállalt a választások előtt, és szeretném hangsúlyozni, hogy ugyan a politikai fejlemények üdvözítőek, de a gazdasági válságból még nem sikerült kilábalni, és reméljük, hogy a választások után a válsággal hatékonyan meg tudunk birkozni, ehhez azonban szükségünk van Juncker úr támogatására, egy rugalmasabb politikára, ami az adózást, a e, mezgazdasági gazdálkodókat, a vállalkozók adózását illeti az idegenforgalomban. Be kell mutatnunk, hogy következetesek vagyunk, ugyanakkor viszont egy kicsikét fel kell lazítanunk az adópolitikát is, hogy ki tudjunk lábalni a válságból. Lákó képviselő. Gracias, señor presidente. En este debate Köszönöm szépen, elnök úr. Ebben a vitában úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy meghallgassuk a válságban lévő ágazatok hangját is. Itt elsősorban a mezőgazdasági termelőkre, különösen a tejtermelőkre, tejfeldolgozókra gondolok. Több száz vállalkozót érint. És hogyha ezekre a kérdésekre nem ad választ a bizottság, nem alkalmaz minimál intervenciós árakat, akkor a tej ágazatban több ezer gazdálkodó, például Galiciában és hasonló régiókban bezár, be kell, hogy zárja a boltját. Éppen ezért fontos, hogy meghallgassuk őket, odafigyeljünk arra, amit mondanak, ugyanis már kivonultak az utcára, éppen ezért azonnali választ kell adnunk az általuk felvetett kérdésekre. Az Európai Bizottságnak valamit tennie kell, mégpedig haladéktalanul, minimál intervenciós árakra van szükség, felvásárlási árakra, hogy ezt a piacot megsegítsük. Marias képviselő, elnök úr, hallottuk Juncker kolléga beszéldét, és azt hiszem, hogy furcsa hangokat ütött meg, ezt kijelenthetjük. 30 milliárd eurót tenne ki a csomag. Tehát ez a 30 milliárd euró, ezek mindenképpen Görögországot illetnék a 2014-2020-as időszakban a strukturális alapokból. Azt is hallottuk, hogy Juncker bizottsági elnök hogyan fenyegette meg a görög népet Juncker úr, hagyja abba, hogy a trojka képviselőjeként és a neokolonialista Európa képviselőjeként eh, lépjen fel, amely a német diktátumot kényszeríti rá Európára. A fenyegetés nem érvényesül nálunk, elmondhatom. Köszönöm szépen, most pedig Baga Ortonába képviselő kapszót. szót. Nincs itt az üdésteremben? Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr. Egy évvel ezelőtt ön megválasztottuk önt, és nagyra értékelem és üdvözlöm azt a beszédet, amelyet ma tartott, hiszen ez az Európai Unió értékeivel foglalkozik. Gyakran ugyanakkor az európai egoisták ki akarnak bújni a közös felelősség alól, egyre több a szegény ember. Minden válság, amely következik, még súlyosabb lesz. A frusztrált állampolgároknak nincsen szükség mentségre, hanem vezetőkre van szükségük. De minnyájunknak felelőssége van ebben, máskülönben egy ördögi körbe keveredünk bele, és ez még több felelősséget ró majd az olyan tagállamokra, mint az Egyesült Királyság vagy Magyarország. Mindenkinek tehát a saját felelőssége szerint kell dolgoznia. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Foranca képviselőasszony kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a mai délelőtt történelmi jelentésségű vitát uh, folytattunk le Ugyanakkor a képmutatás formáját is felismerem itt, hiszen úgy gondolom, hogy a migráns és a, a gazdasági migráns és a menekült közötti különbségtétel nevetséges. Nekünk az a kötelezettségünk, hogy a háború, a bizonytalan társadalmi viszonyok, az éjség vagy a betegség elől menekülteket befogadjuk és segítsünk rajtuk. Bármilyen oknál fogva menekülnek, az emberek nekünk segítenünk kell. És strukturális, az Európai Unió politikájának strukturális változásáról, megváltoztatásáról kell gondolkoznunk. Az e, európai állampolgárság fenntartható, és minden területre kiterjedő új megfogalmazáson kell gondolkozni, annak érdekében, hogy befogadjuk ezeket az embereket, hiszen és otthont kínáljuk számunkra, hiszen az ő otthonukat gyakran mi tettük tönkre. Most pedig Luna Csekasszony kap szót. Köszönöm szépen. Én bevallom, hogy nagy részt igen, tudtam azonosulni a beszédjével, nem felsősorban a ttip ezt már nem tudjuk megállítani. Ugyanakkor viszont a beszédjének nagy része, az első rész a menekültekkel szembeni szolidaritásról szólt, és ez mindenféleképpen tiszteletet érdemel. És mint ahogy említette, nagyon komolyan kell venni azt, hogy itt a folyamatot és a feszültséget meg kell próbálnunk csökkenteni, és minden lehetséges eszközt meg kell ragadnunk annak érdekében, hogy a menekülteken segítsünk. A menedékkérőket az első naptól fogva abba a helyzetbe kell hoznunk, hogy állást találjanak, keresni tudjanak, és nem feltétlenül követi ezt sajnos minden miniszterelnök vagy kormányfő. Ezt a kérdést meg kell vitatnunk, és nem feltétlenül a tanácsban, akik fékezik ezt a folyamatot, hanem az e- bizottság teljességét e, kell, hogy ezt emeli az ügy mellé állítsuk. Köszönöm szépen, Lunácsak asszony. És e, a vita végén ismét megadom a szót a bizottság elnökének, Juncker úr. Vielen herzlichen Dank, Herr nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Én eléggé hosszasan szóltam, és nem kívánom most túlságosan igénybe venni a türelmek, türelmüket, és nem akarok visszaélni ezzel a türelemmel. Az bizottság elnökéhez hasonlóan itt mindenféleképpen az Európai Parlament elnökének a szavát is meg kell hallgatni. Én nekem néhány megjegyzésem lenne a vitát követően, és először is arra szeretnék utalni, hogy valóban a tanács elnöksége kellene, hogy tesse magát az a luxemburgi miniszterelnök, aki szintén a menekültügyekkel is éveken foglalkozott, tehát neki is jelen kellene lennie és jelen van, ezért igen, állás vagyok. És eh, ami a védelmet illeti, azt hiszem, hogy nem helyes, hogy a tanács elnöke, Tusk úr nincs jelen. Hol volt Van Rompuy úr, amikor ilyen vitákra került sor az elmúlt évek során a bizottság, illetve a parlament között? És egy fix megállapodás született a parlament, a bizottság, illetve Tusk úr között, és sajnos ez nem így alakult az elmúlt hetekben, jelenleg van, van, Törökországnak is természetesen köze van ehhez a problémához, erről is szólnunk kell. Tusk úr jelenléte azt hiszem, hogy fontosabb most Törökországban, mint hogy ezt a vitát itt kövesse a parlament, illetve a bizottság között. Az Európai Tanács elnökével közösen készítettem elő ezt a vitát, és egyetetem azzal, hogy Törökországban is jelen kell jen, lennie. A euh, puisque certains euh, ont évoqué ce, ce problème mivel eh, felvetették ezt a problémát, eh, szeretném elmondani, hogy a 35 milliárdos eh, keretet, amit a bizottság javasolt, a strukturális alapokból finanszírozzák a kormányok adminisztrációs problémák és abszorpciós problémák miatt nem tudták ezt a pénzt felhasználni a bizottság azt csinálta Dombrovskis alelnök irányításával, hogy az összes adminisztratív és emberi erőforrást összevonták, hogy Görögországot megsegítsék a társfinanszírozási szabályok alapján, hogy lehetővé váljék az Görögország számára, amit Görögország évek alatt meg kellett volna, hogy tegyen, de az elmúlt hónapokban sem sikerült megtennie. Görögországról órákig tudnék beszélni, nagyon sok kritikát vállalok, nem mondom, hogy a megállapodás csodálatos, és nincs vele esztétikai probléma, ugyanakkor szociális hatástanulmányt végeztünk a görög programmal kapcsolatban hogyha nem tette volna meg a bizottság ezt, akkor nyilván kritizáltak volna emiatt bennünket, de most egy szóban sem említett ezt a hatástanulmányt. tanulmányt. Görögországgal kapcsolatban nehéz volt a politikai döntéseket meghozni. az élelmiszer láncban, vagy az éttermekben alkalmazott áfa emelése politikai kérdés, vagy technikai kérdés. Nem tudhatják, az Európai Bizottság elnöke vállalta annak az ódiumát, hogy a görög védelmi költségvetést is csökkenteni kell. A görög kormány nem tett ilyen javaslatot, én tettem ezt a javaslatot korrekt és méltányos feltételeket ajánlottunk a hajógyáraknak, a hajózási szektornak is. A görög kormány nem tett ilyen javaslatot két órán keresztül érveltem a görög miniszterelnöknek, arról, hogy igazságosabb, méltányosabb, hogyha a gazdagokat jobban megadóztatják, mint azokat, akik a válságot úgyis megszenvedték. Nem ő javasolta ezt. Igen, mert tisztességről beszélnek nekem, de csak magukat hallgatják meg. A másikat nem hallgatják meg a görög esete kapcsolatban azért kellett ezt elmondanom, mert azzal vádolnának, hogy a görög belpolitikába beleavatkoztam, ami nem igaz. Ö, ö, Ciprász úr az elmúlt napokban sokkal udvariasabban foglalkozott velem kapcsolatban a sajtótájékoztatókon, mint önök. Ö, igen, a volt trojkához tartozom, de elmondhatom, ha a bizottság nem lett volna ott, a kiigazítási program sokkal súlyosabb lett volna, sokkal nehezebben megvalósítható, mint az, amit most a bizottság védnöksége alatt elfogadtak. Ez sokkal árnyaltabb program lett szeretnék fejet hajtani más országok előtt is, Írország, Portugália, Spanyolország, Lettország megmutatták, méghozzá bizonyítékokat szállítottak annak illusztrálásához, hogy ha a megfelelő reformokat elvégezzük, akkor az eredmények jobbak lesznek, az eredmények jobbak lesznek, mint hogyha nem végzik el a reformokat. Ami a TTIP-et illeti, hallottam, hogy mit mondtak. Nem vagyok naív. Nem vagyok naív. Szükségünk van a szabadkereskedelmi megállapodásra. A feltételek, amelyek mellett ezeket megkötjük, nem csak a bizottság, hanem egyben a tagállamok döntenek ezekről azon tárgyalások során, amelyek most zajlanak. De az a hozzáállás, hogy a kezdetétől hogy alapvetően azt mondjuk, hogy nincs szükségünk erre a szabadkereskedelmi megállapodásra elfogadható. Tárgyaljunk rendesen, tárgyaljunk határozottan, hiszen szükségünk van a TTIP-re, olyan feltételek mellett kell ezt megkötni ugyanakkor, amely az európai szellemnek és az európai elveknek megfelelnek. A mezőgazdaságról Én nagyon is szívemen viselem az európai gazdálkodók ügyét, miniszterelnökként és pénzügyminiszterként is mindig megvédtem a közös európai mezőgazdasági politikát, hiszen a gazdálkodók, a borászok, a tájat, karbantartók és ápolók nélkül Európa nem az volna, ami ma. Az Európai Bizottság nem feledkezik meg róluk, és hozzá fogunk mi a bizottság részéről járulni ahhoz, hogy a tejválság, mely egy egzisztenciális válsággá vált, hogy a tejválságot a lehető leggyorsabban megoldjuk, első javaslatokat készítettünk elő, és most a tanács és a parlament válaszára várunk, hogy további javaslatokat tehetünk. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy a tisztelt ház ilyen hosszan figyelmet fordított mindarra, amit ma mondani akartam. Hát, Juncker úr, köszönöm szépen a felszólalását. A következő